Good morning everybody. I think we are just about ready to start. Jó reggelt kívánok, azt hiszem készen is állunk a kezdésre. Nagy örömömre szolgál, hogy a mai harmadik vitapanelünket megnyithatom az együttes parlamenti ülésünkön, de először is, hogy mutatkozzam be, Kezina Meissner vagyok, Németországból érkeztem, Európai Parlamenti képviselő vagyok, a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság tagja vagyok, illetve a Nőgyi Bizottságnak is tagja vagyok, gondolom ezért is választottak ki a mai vita elnöklésére. Ma a foglalkoztatás és a demográfiai trendek szociális és nemi egyenlőségi szempontját fogjuk megvétatni. Ezt az egész vitát 21 nyelvre fogják tolmácsolni a tolmácsok. Máltai nyelvre nem lesz tolmácsos, de talán erre nem is lesz ma szükség, de mindenki hallgathatja a, a, azt a csatornát, amely megfelelő a számára. Természetesen üdvözlöm előadónkat és Miasoszlav Augustin úrat is, remélem helyesen ejtettem ki a nevét. Egy rövid, 5 perces bevezetőt fog tartani, de mielőtt ezt megtenni, néhány szabályt is ismertetnék a dokumentációban mindenki kapott egy kártyát, egy űrlapot, amelyel jelentkezhet, ha szót szeretne kérni. Tehát a, az előadó bevezetője után, aki szeretne szót kérni, az töltse ki ezt a lapot, és a titkárnőnek adja oda, és abból összeállítjuk majd a felszólalók listáját, és akkor látjuk, hogy ki az, aki a bevezetőt követően szót kérne. Tehát ezt már most is előkészíthetik, hogyha felszólni készülnek. Tehát ez van az én kis bevezetőm, most pedig megkérem előadónkat, Mia Csaszláv Agusztin urat, hogy rövid prezentációját tartsa meg. Pani Przewodnicząca, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és uraim! Tisztelt elnök asszony! A mai napi vita a szociális kérdésekkel foglalkozik, illetve a demografi- demográfiai tendenciákkal Európában, illetve a fenntartható társadalmi tendenciákkal foglalkozunk a ma délelőtt folyamán, ezért egy-két szót elmondanék bevezetőképpen. Nagyon fontosnak tartom a nemzetközi szolidaritást, hiszen a mai időszakban nem csak a fiataloknak kell szolidarisnak lenniük az idősebbekkel, hanem az idősebbeknek is szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenniük a fiatalokkal szemben hiszen a 30-as, 40-es évek generációja egy nagyon nehéz helyzetben találja magát. A foglalkoztatási politika keretében oda kell figyelnünk erre a generációra, hiszen pénzt kell keresniük, megélhetésüket kell biztosítaniuk, illetve Biztosítaniuk kell a szüleik, a nagyszüleik, illetve saját maguk nyugdíját is. Egy ö, olyan generációról beszélünk, ahol nincsen túlságosan sok gyermek, és gyakran ö, nagyon hamarosan kevesen lesznek az aktív keresők, akik elláthatják a nyugdíjrendszert. Az idősödő társadalom nehézséget okoz Európában, de ez mindenképpen büszkeséggel kell, hogy eltöltse Európát, hiszen mutatja azt, hogy társadalmi, szociális politikáink sikeresek. Nagyon fontos a demográfiai helyzet javítása ebben a kontextusban, és ez azt is jelenti, hogy olyan politikákat kell foganatosítani, amelyek a gyermekáldást megpróbálják előre mozdítani azt, hogy a fiatalok gyermekeket vállaljanak, hiszen ez az egyetlen észszerű út, ez az egyetlen választási lehetőség számunkra. Nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos országokban a növekedés nem nincs megfelelő úton, beszéltünk ugye Nagy-Britanniáról, de azt is tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol a demográfiai mutatók emelkedést mutatnak. Mit tehetünk? Ott van Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország és más országok esete. Hogyan lehet hogyan lehet kiaknázni a tanulmányok eredményeit, hogyan lehet megfelelő szakpolitikákat kialakítani. Azok, akik gyermekeket vállalnak, gyakran vidéki területeken élnek, oda kell figyelni a munkahelyen az egyenlőségre, a nemek közötti egyenlőségre, hiszen a nő és a férfi is felelős a gyermekéért. Valahogy egyeztetni kell tehát a szakmai életet, illetve a magánéletet. A kormányok támogatják, támogatni kívánják a családokat, illetve a gyermekeket, nevelőket. Természetesen az a politika, amely figyelembe veszi a családot, helyes politika, de sokba kerül. Ezért fölmerül a kérdés, hogy az európai politikáknak nem kellene további mértékben támogatni a regionális és helyi kezdeményezéseket, erőfeszítéseket, hiszen gyakran a finanszírozás, a pénzforrások hiánya áll a háttérben. Az első panel keretében arról fogunk beszélni, hogy megfelelő lépéseket kell foganatosítani a demográfiai tendenciák helyes útra terelése érdekében, illetve a munkahelyteremtés, a munkahelyek megtartása érdekében. Megfelelő szakpolitikai lépéseket kell felállítanunk, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ez a politika nem csak a munkaerőpiacot érinti, hanem horizontális politikára van szükség, olyan politikára, amely globális jellegű. Ez pedig érinti a regionális fejlesztést, a szociális védelmet, illetve az egészségügyi kérdéseket is. A mai munkaerőpiac bizony nagyon eltér attól, amit 10 vagy 15 évvel ezelőtt tapasztaltunk. Ez a munkaerőpiac dinamikusan fejlődik, változik, még a nagyon fiatal társadalmakban is egyre kevesebb fiatalt látunk a munkaerőpiacon, és egyre több idősebb embert, akik tovább szeretnének dolgozni. Aztán a szakmák, a munkák is változnak, a technológia változik, az informatikai vívmányok megváltoztatják a helyzetet, és ez hatalmas kihívást jelent az idősek számára. Egyértelműnek tűnik, hogy megfelelő programok hiányában nem segíthetjük az úgynevezett harmadik generációt, illetve az ő munkaerőpiacon való tartásukat. A rugalmas biztonságra van tehát szükség, a fiatalokat, illetve az időseket segíteni kell a munkaerőpiacon. Ez pedig jó munkamódszer lehet, különösen akkor, hogyha azon nőkre gondolunk, akik közelednek a nyugdíjba vonuláshoz, vagy azokra, akik az idős szüleiket ellátják, őket, ők őrőlük gondoskodnak. Válság időszakát éljük, és a váltságnak nagyon sok következménye van. Látjuk, hogy a munkanélküliség emelkedik, különösen az idősek, illetve a nők körében. Sajnos egyre távolabb kerülünk az Európa 2020-as stratégiai célkitűzéseitől. És ebből az okból kifolyólag különösen az idősekre kell összpontosítanunk, illetve a nőkre. Nem szabad, hogy csak a társadalmi támogatásokra hagyatkozzanak ezek a társadalmi rétegek, megfelelő szakpolitikák kialakítására van szükség. Van azonban még egy nagy kihívás előttünk, ez pedig a munkaidő, Lengyelországban nem is olyan régen egy egy olyan tanulmányt készítettünk, amelyből kiderül, hogy milyen előny származhat az idősek munkaerőpiacon való tartásából. Valóban arra az eredményre jutottunk, hogy az időseket bent kell tartani a munkaerőpiacon, és ez egy valós lehetőséget nyit számunkra. Lengyelországban megpróbáltuk a munkanélkülieket aktivizálni, bevonni őket a munkaerőpiacra. A fiatalokon kívül a nőket, illetve az időseket is érinti ez a probléma. Nagyon jó tapasztalatokra tettünk szert, már ami a foglalkoztatásukat illeti ezen rétegeknek. Integrációs programokat indítottunk útjára, és elképzelhető, hogy esetleg európai szinten kellene odafigyelni a szociális politikának erre a részére. Lengyelországban az idősebbek, akik munkát keresnek, segítséget kapnak az 50 éven fölüliek számára kialakított programokból. Ezek hatalmas sikert hoztak ezek a programok, jól sikerült őket útjára, útjukra indítani, illetve jól működnek, de sajnos a jelenlegi válság ennek az eredményeit is megtizedelte. Segítséget kell tehát nyújtanunk a régióknak. Van egy olyan pénzügyi eszköz, az Európai Szociális Alap, amely pontosan ezt szolgálja. Különböző projektekről beszéltünk itt ebben a teremben, olyan projektekről, amelyeknek célja az, hogy a szociális politikáktól való függőséget csökkentsék úgy gondolom, hogy ez érinti az Európai Szociális Alapot is. Meggyőződésem, hogy nem fogadhatjuk el ezeket a korlátokat, a jelenlegi megszorításokat. Hölgyeim és uraim, hogyha nem tesszük meg a megfelelő lépéseket a demográfiai kihívásokkal szemben, akkor ennek meg fogjuk fizetni az árát majd a jövőben. A költségek az ár pedig magasabb lesz, magasabb, mint amit ma kellene kifizetnünk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottságnak nem kellene a beruházások megtérülését, megtérülésére összpontosítani, illetve a hatékonyságot emelnie. Aztán még egy dologra szeretnék kitérni, ez pedig a koordináció, a nyitott koordináció módszere. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez csak egy európai statisztikai módszer, legalábbis így viccelődnek. Véleményem szerint azonban meg kell erősíteni ezt a módszert, hiszen nagyon sokan vannak, akik konkrét eredményeket szeretnének elérni a szociális politika keretében. Az idősebb társadalom igénye eltér, különböző szükségletekkel rendelkeznek, hiszen ez a generáció, generáció különböző kategóriákba esik, 50 80 éves korosztályig, és egy olyan jelenséggel állunk szembe, amelyet nevezhetnénk kettős idősödésnek is. Ezért támogatást kell nyújtani az idősebbeknek, ez azonban gyakran költséges, gyakran nehéz. Nagyon remélem, hogy a családok támogatásával az idősek igényeit is sikerül kialakítani. Ez a jövőkép azonban nem konkrét, nem elegendő, nem kielégítő. Segítséget kell nyújtani azon tagállamoknak, akik a társadalombiztási rendszerüket hosszú távon reformálni kívánják, és segíteni kell, emelni kell az állami támogatást, különösen az idősek számára. Már elhangzott, de még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy nem szabad csak olyan az úgynevezett puha projektekre összpontosítani. Valós ö, szociális ö, struktúrát kell kialakítani. Hogyha sikerül ezt megvalósítani, akkor hosszú távon valós szolgáltatások piacát tudjuk létrehozni, és ez azt jelenti, hogy új gazdasági ágazatok is kialakulhatnak. Jelenleg a gazdasági szolgáltatások területén, például Lengyelországban nagyon sok új vállalkozást találunk, de más országokban is. Tehát, hogyha ezt, ezt a rendszert ezt a gondoskodó rendszer szeretnénk hosszú távon finanszírozni, akkor ennek a piacnak a kiaknázására kell összpontosítanunk, hiszen ez az a piac, amely nagyon sok munkahelyet teremthet, nem csak Lengyelországban, de más európai országban is. Olyan munkahelyeket, amelyekre nagy igény van, és amely vállalkozások munkahelyet biztosíthatnak például a nyugdíjkorhatár felől közeledő nők számára is. Emellett az egészségügyi rendszer finanszírozása is egy nagyon fontos kérdés, hiszen ezen a területen is, az egészségügyi szolgáltatások területén is kiaknázhatjuk az idősek munkaképességét, kihasználhatjuk azt az energiát, amely ebben a generációban rejlik. amelyet az idősödő generáció adhat számunkra. Ez a jelenség a fejlődés, a növekedés egyik forrása is lehet. A következő év az idősek aktivitásának éve Európában, ez egy nagyon fontos esztendő lesz, Lengyelországban az oktatásra szeretnénk a hangsúlyt helyezni. És a harmadik generációt foglalkoztató, illetve számukra szolgáltatásokat nyújtó egyetemekkel fogunk együttműködni. Ez egy hatalmas sikert hozott Lengyelországban. Ma nagyon sok egyetemmel együttműködünk, egy igazi rendszert sikerült kialakítani, és ezzel az idős korosztály intellektuális lehetőségeit kiaknázunk, gondolok itt a kulturális, az idegenforgalmi területekre, illetve arra, hogy milyen fontos kapcsolatokat építhet ki ez a követ, különböző generációk között. Összefonhatja a társadalmat. Ez mindenképpen irányt kell, hogy adjon a politikáinknak, hogy hogyan tudjuk az idősebb generációt foglalkoztatni, és a bennük rejlő lehetőséget megfelelően kiaknázni. Őket be kell vonni az róluk szóló döntésekbe, ez pedig azt jelenti, hogy elemezni kell a különböző európai országok tapasztalatát, és meg kell nézni, hogy hogyan vehetnek részt az idősebbek ebben a folyamatban, és hogyan lehet ebből előnyre szert tenni. Szeretnék ösztönözni mindenkit arra, hogy ezekről az aspektusokról, illetve más felmerülő aspektusokról vitát folytassunk itt, és odafigyeljünk a demográfiai fejlődési lehetőségekre. Köszönöm szépen! Ja, Mr. Augustin, dziękuję. Thank you. Köszönjük szépen Augustin úr, köszönjük szépen ezt a bevezetőt. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos is volt ez a vitánk előtt. Most pedig 1 óra 50 percünk van az eszmecserére összesen, és van, aki már szót is kért. És mielőtt megkezdenénk a vitát, szeretném elmondani, hogy van egy külön szabályunk, hogyha lesz elég felszólaló, akkor úgy fogjuk ezt a sorrendet felállítani, hogy egy Európa parlamenti képviselő, majd két nemzeti parlamenti képviselő kap szót. Mindenkinek van egy úgynevezett kék kártyája, ezzel mindenki kérdés tehet fel az előtte felszólalónak. Tehát amikor az adott felszólaló befejezte a felszólalását, akkor önök kérdést tehetnek fel, és aztán ő válaszolhat 30 más hat percben. Most pedig megnyitom a vitát. Az első felszólalunk Herman de Croo úr, belga parlamenti képviselő itt van. Ja, okay. Okay. Yes, Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívtak Brüsszelbe. Mint egy 44 éve vagyok parlamenti tag, és oktatási miniszter is voltam, tehát megéltem ennek a tapasztalatait, illetve a nyugdíjas korosztályjal foglalkozó miniszter is voltam. És Augustin úr meg kiváló bevezetője kapcsán egy-két megjegyzéssel élnék. Természetesen szükség van a fiatalokra, a nőkre, illetve az idősebb korosztályra, akik tovább maradnak a munkaerőpiacon szükségük van tehát rájuk a munkaerőpiacon, azért, mert nagyon gyakran a nők társak, anyák, nagymamák, illetve mindemellett professzionális szinten is nagyon fontos szerepet töltenek be. Megfelelő háttérre, infrastruktúrális háttérre van szükség, gondolok itt a bölcsödékre, az óvodákra, így lehet a nőket bevonni jobban a munkaerőpiacra. Ami a fiatalokat illeti, nagyon sok fiatal érkezik hozzánk más országokból, és nagyon fontosnak tartom az oktatásukat, a képzésüket, hiszen gyakran nehéz az, hogy megtalálják a helyüket, hiszen az iskolák nem igazán állnak készen arra, hogy ezeket a fiatalokat képezzék, oktassák. Ez nagyon gyakran a bevándorlók első vagy második generációs nem igazán találják meg a helyüket a befogadó országban. Egy adaptációs rendszerre lenne szükség. Ami az idősebbeket illeti, van itt egy nagyon fontos probléma. Itt Belgiumban mindig ugye próbáljuk azt elérni, hogy hosszabb időn keresztül munkaerőpiacon maradjanak az emberek, de ez nagyon sokba kerül, és azt tudnunk kell, hogy a biztosítási rendszer mintegy 75 százaléka erre összpontosul az élet fenntartására, akik tovább dolgoznak, akik idősebbek és tovább élnek természetesen, drágák a társadalom számára, és amikor a válság időszakát éljük, akkor általában megszabadulunk az idősebbektől azért, hogy a fiatalabbakat bevonjuk. Elnézést kérek, hogy meg szakítom a beszédet, elfelejtettem elmondani, hogy három percben szólalhat fel. Nyilvánvalóan az ön nézetei, magyarázatai nagyon érdekesek, de mégiscsak jó lenne, hogyha a kérdésére rátörne. Az egyetlen módja annak, hogy erre kényszerítsenek, az, az, hogy hogy az órát beindítsák. Én nagyon meglepődtem, hogy nem indult el ez az óra. Tehát mit teszünk az oktatás tekintetében, különösen a külföldre érkező fiatalok tekintetében. Mit teszünk annak érdekében, hogy az idősebbek, a 60-65 évesek ne drágábbak, hanem olcsóbbak legyenek a 35 éveseknél, ezt meg kell változtatnunk. És végül mit teszünk a nőkért, hiszen két munkát is ellátnak. Ott van az otthonukban végzett munka, és az otthonukon kívül végzett munka. A leg utolsó kérdésem pedig a fejlődésre és a részvételre vonatkozik, hiszen a választók több mint egy negyede 60 év feletti. Hogyha egy demokráciában a többség érvényt szerez magának, akkor, akkor szem kell tartani azt is, hogy bizony nagy arány, egy 25%-os aránya a választóknak 60 év felett, és az ő hangjukat is erősebben kell hallatni egy demokráciában. És azt is át kell gondolnunk, hogy hogy azok az idősebb személyek, akik nagyon jól képzettek, őket partnerként eh, használjuk fel, a partnerországok fejlődését és segíthetik ezt. Egy 60-65 éves mentorokat lehetne alkalmazni, akik a területüken még aktívak maradhatnának. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt az izgalmas vitát. Remélhetőleg sikerül ennek a végére járni. Különben mi leszünk a nyugat, ahol lenyugszik a nap, és nem kell máshol többet fel. Most szóltak, hogy eh, azért nem indult be a három perces óra, mert olyan sokan nem jelentkeztek, úgyhogy eh, rendben van az, hogy hosszabban beszélt Belgium nevében. Augustin úrnak ugyanakkor megadni lehetőséget arra is, hogy megválaszolja a kérdéseket, úgyhogy most megteheti. Augustin úr. Mamy jednej ogólnoeuropejskiej... Tehát nincs egységes pán-európai válasz erre a kérdésre. Arra, hogyan készítsük fel oktatási rendszereinket, arra, hogy jobban képezzék ki a fiatal bevándorlókat, vagy az idős hazaiakat az egyik célja kéne legyen, például a, a nyílt koordinációs módszert annak az, hogy erre vonatkozó információinkat cseréljük, és a, együttesen a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Van ilyen tapasztalat a tagállamokban, felgyűlt ilyen tapasztalat, erre támaszkodhatnánk, és ezt cserélhetnénk. Ami pedig a munkaerőpiac arra való bátorítását illeti, hogy idősebbeket is alkalmazzanak. Nos, ezzel kapcsolatban elsősorban a megfelelő kérdések feltételére van szükség. Az, hogy a, a, egy munkahely kialakításának költsége, az átképzés kép, költsége, az új technológiákra való átképzés költsége magasabb idősek esetében, mint a fiatalok esetében, ugyanakkor egy fenntarthatóbb beruházás, mert az idősebb munkaerő nyilván lojálisabb a munkaadója iránt, tehát egy erőteljesebb kölcsönös bizalom építhető. Tehát lojálisabb, úgymond kevésbé mobilisak, tehát jobban számíthat rá a, a munkaadó arra, hogy az idősebb általa kiképzett munkavállaló lojális marad. Ha, tám, ha tehát támogatjuk az idősek munkába állását, legalábbis a lengyel tapasztalat erre mutat, az megéri. Az 50-en túli ö, korosztály esetében ö, tettünk erre próbát, és sikeresnek bizonyult. Most persze a válság idején más a helyzet, egyre több idős szorul ki a munkaerőpiacról, és szükség van arra, hogy a munkaadókat is megfelelően támog, tájékoztassuk az idősebb munkavállalók előnyeiről. Kékkártyás hozzászólás kiált be valaki. Köszönöm. Köszönöm a választ. Tehát most kékkártyás kérdésfeltevés. Megadom a szót, kérem mutatkozzék be, és aztán tegye fel a kérdést. A lengyel szem képviselő vagyok. Zsegévics. Nagyon sok hozzá szólást hallottam. Nagyon sok panaszt 50, az 50 éve túllépő személyektől, akik elvesztették munkahelyüket, és amikor állást keresnek, nem igen találnak ilyet. Úgyhogy ez meg ellentmond a a kollégám által mondottaknak. Lengyelországban nem beszélhetünk éppen a, a munkahelyek paradicsomáról. Nagyon sokan veszik el munkahelyüket, különösen idősek. Holott és, és a munkaadók olyan munkahelyet keresnek, akit, aki számlával tudnak felvenni, és nem kell közterheket fizetnie illetve olyanokat, akiknek, eh, akik ritkán mennek betegállományba, tehát a fiatalokat részesítik előnybe. Pusztán ilyen indokok irányítják a munkaadókat választásuk során. Köszönöm, Augustin úr, válaszolni ki? Kíván? Kedves képviselőtársam, nincs itt ellentmondás azzal, amit mondottam, mert én azt fejtettem ki, hogy a kezdeti sikerek után hát leállt ez a program, és igen, sokan vesztik el megint munkahelyüket, idősek, és talán ezt nem domborítottam ki eléggé. Az ösztönzők fontosságáról beszéltem, a munkaerő költségének csökkentésének fontosságáról. Lehet, hogy nem elégségesek ezek az ösztönzők, mert nem, nem túl olcsó az idős munkavállalók munkahelyen tartása. Köszönöm. A következő hozzászóló Beres asszony, az Európai Parlament képviselője, a Foglalkoztatásügyi Szakbizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony. Illetve köszönettel tartozom a lengyel elnökségnek is, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy együtt tárgyaljunk, együtt eszmecserét folytassunk az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek képviselőivel itt az Európai Parlamentben. Egy olyan témáról beszéljünk, amely azt kell, hogy mondjam, sajnos nagyon is időszerű. Tisztelt jelentéstevő úr, nagyon tetszett az, hogy nagy hangsúlyt fektetett az oktatás, a képzés aspektusára, illetve az idősödő társadalom keretében felhívta a figyelmet arra, hogy oda kell figyelnünk erre a generációra. A tagállamainkban mindig fölmerül a szolidaritás, a generációk közötti szolidaritás, illetve szerződés kérdése, és ezt kell megélnünk európai szinten. Ebben a kontextusban szeretném a ma reggeli beszélgetősünket kapcsolni az európai szinten folyó tárgyalásokra, tárgyalásokhoz, és bizonyos mértékben már megindult ez a folyamat, ez pedig, mire is gondolok, a pénzügyi tervre, hiszen ezen politika keretében hatalmas nagy vitákat folytattunk, nagy ötletekkel rukoltunk elő, ezt kell tenni, azt kell tenni, és mindez gyönyörű és csodálatos. Tapsolhatunk azonban, hogyha megnézzük a valóságot, akkor már egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Tehát talán ez a jelenlegi eszmecsere kiváló lehetőséget nyit arra, hogy valóban a valóságra összpontosítsunk, és itt erről a konkrétumokról beszéljünk önökkel, nemzeti parlamenti képviselőkkel. Hogyha őszinte akarok lenni, azt mondhatom, hogy a pénzügyi tervvel kapcsolatos viták ugye mindig nagy port kavarnak, mindig késedelmek mutatkoznak a tanács, tanácsnál, aztán nagyon élénk viták folynak, stb. stb. Ebben az évben és a jövő évben sem kerüljük el ezt a helyzetet. De most itt egymás között vagyunk, és kicsit egyértelműbben tisztában fogalmazhatunk. A mandátumunk elején az új bizottsággal együtt elfogadtunk egy stratégiát, ez az Európa 2020-as stratégia, és azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy jó stratégia, egy jó elképzelés. A kohéziós célkitűzéseket, illetve a demográfiai kihívásokat figyelembe véve. Tehát jó stratégiáról van szó, ez biztos, azonban most meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk ezt a stratégiát finanszírozni. És itt meglátom annak, látom annak a kockázatát, hogy nemzeti szinten az állam és kormányfők ugye erről számolnak be, hogy mindenképpen meg kell oldanunk az államadóság problémáját, és ugye ennek látjuk a sürgősségét, a fontosságát, és ezen kívül a közösségi politik, politikákra is pénzforrásokat kell biztosítani. Most megszorítást látunk mindenütt, és ez nagyon nehéz helyzetet alakít ki. Ennek így nincs értelme. Azt látjuk, hogy szolidaritásra van szükség, generációk közötti együttműködésre, illetve megfelelő oktatást kell biztosítani, amely segítségével az előttünk álló kihívásoknak meg tudunk felelni, és gondolok itt a globalizációra is, de hát ebben a jelenlegi ördögi körben folyamatosan csak veszítünk. Ez pedig azt jelenti, annak a fontosságára mutat rá, hogy együtt kell dolgoznunk, és így két lábon állhatunk. Egyrészt a államadósággal államadósággal kapcsolatos problémát kell valahogy megoldanunk, másrészt viszont a jövőbe, jövőbe is be kell fektetnünk, be kell ruháznunk, és ez csak közösségi szinten, illetve a tagállamok költségvetési szintjén valósulhat meg. A kettő szinergiájára van szükség, és a mi oldalunkról mindenképpen támogatni kell azt, hogy hogy robosztus, erős európai költségvetés sikerüljön kialakítani, hiszen, hiszen csak így nyerhetünk mindannyian. Nem tudom, hogy osztják-e a véleményemet, véleményemet. Ha igen, akkor együtt ezt a dinamikát vihetjük előre. Anyway. Igen, a kérdés nagyon egyszerűnek tűnik, de nem az öné a szó, hogy megválaszolja. Igen, igaza van, nagyon sok javaslat és posztulátum volt a előadásomban, mondotta. Hát én azért hangsúlyoztam azt is, hogy ezen gondolatok gyakorlati végrehajtás egyáltalán nem olcsó dolog. Hogy az Európai Unió költségvetéséről szóló vitánk során a következő kérdéseket kell feltegyük. E vajon ezek a kihívások, melyek jól kirajzolódnak a 2020-as stratégiában is, most ezeknek a, ezekre a választ hogyan lehet végrehajtani? Először is arra hívtam fel, hogy ne csökkentsük a, azokat az összegeket, amelyeket a szociális célokra irányoztunk elő, vagy azok célok, ilyen jellegű célokra az alapok végrehajtásában, közösségi szinten. Másodszorban pedig ne kerüljük el azt a vitát sem, mely arról szól, hogy csak esetben elpazaroljuk az európai pénzeket, és az európai szociálpolitika végrehajtása során nem rangsorolunk eléggé kiemelt módon. Ezért a bizottság az a javaslatát üdvözöljük, hogy, hogy a célrendszert állítsuk újra, erre vonatkozóan új rangsort állítsunk fel, és ezáltal tegyük hatékonyabbá az alapok működését. Az előző vita során elhangzott, hogy az európai alapokból származó pénz révén több ezer munkahely jött létre Európában. Ám hogyha ezeket elosztjuk a 27 tagállam között, akkor nagyon kicsik ezek a munkahelyszámok. Persze növelhető, és ez, erre kell ösztönöznünk mindenkit. Ugyanakkor van egy másik kérdés, mi szerint lehet, hogy miközben megtakarításokkal, megszorításokkal élünk, fel kell adjunk bizonyos célokat, amelyek a stratégiában állnak. Előhát olyan helyzet, hogy a szociálpolitika szenvedi meg legjobban ezeket a megszorításokat. Ám úgy gondolom, hogy nem csak az Európai Unió tagállamai nézek szembe a csőd veszélyével, tehát olyan helyzetben vagyunk, ahol az európai államok egyike sem tudja a maga szakállára megoldani problémáit, beleértve a szociálpolitika területén adódó problémáit. Ezért fejeztem ki a beli szándékomat, hogy gondolatomat, hogy arra kell törekednünk, hogy fenntartsuk a közös célrendszert, és erre vonatkozóan közös eszközöket is mozgósítsunk. Köszönjük szépen, Augustin úr! A következő hozzászólónk pedig Kelvin Hopkins úr, a az Egyesült Királyság alsóházából. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ismét szót kaphattam, és először is köszönetet mondanék Augustin úrnak a nagyon hasznos bevezetőjét. A szolidaritásról, a generáció közötti szolidaritásról beszélünk arról, hogy fiatalok támogassák az időseket, és így tovább. És hát nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogyha több idős személy dolgozna, több nő dolgozna, ez mindenképpen hasznos lenne, de ugyanakkor ki kell hangsúlyoznom, hogy a jóléti állam ugye az a teljes foglalkoztatásra épülne. A fiatalok és az idősek között egyelően nem igazságos az újraelosztás, ugye ott vannak a fiatalok, az idősek, ott vannak a középkorúak, akiknek lehet, hogy van családjuk, lehet, hogy nincsenek gyerekük, de a, a saját életünk különböző életszakaszai közötti újrárosztásról kellene gondolnunk. Amikor dolgozunk és adót fizetünk, akkor ezt vagy fiatalként kapjuk vissza, amikor tanulunk, vagy amikor idősek vagyunk, és nyugdíjra vagy másféle egészségügyi vagy más támogatásra van szükség. A teljes foglalkoztatóság, ezt már tegnap is mondtam, jelenti a problémát, és ez az újra elosztás az egyes életszakaszok között ez a fajta felfogás megoldhatná a problémát. Tehát itt nem arra van szó, hogy azért fizetünk adót, hogy másokat segítsünk, hanem a, a, egy társadalmat támogatunk az adunkkal, amelynek mi is részei vagyunk. Például az állami nyugdíjrendszer és olyan járulékokra alapult, amely a jövedelemhez kapcsolódott, és mindenki befizet, ha mindenki befizetné ezeket a járulékokat a rendszerbe, akkor ezt, erre úgy kellene tekintenünk, hogy majd mi is fogunk részesülni, és nem pedig azt a különbséget kell nézni, hogy az alacsonyabb vagy a magasabb jövedelműek mennyit fizetnek be. Tehát a szolidaritást így is e, tekinthetnénk. Sajnos a szükséges teljes foglalkoztatóság nem valósul meg jelenleg, és mindenképpen nemzeti és nemzetközi szinten is ez kellene, hogy legyen a célunk. És a globalizált világ, a liberalizált, a privatizált világ sajnos nem tudja létrehozni ezt a teljes foglalkoztatottságot, hanem nagyon is magas arányú munkanélküliséget hoz létre, nagyon komoly egyenlőtlenségeket jelent ez, például az adófizetés területén is, na ez komoly feszültségekhez vezethet. Hogyha nagyon magas adókat kell befizetnünk, de ezért jó jutatásokat, magas szintű jutatásokat kapunk, akkor ez rendben van. Eh, tehát, hogy ez egy, egy politikai döntés, hogy milyen szintű adózást és juttatási rendszert nyújtanak. Például a skandináv tagállamokban ezt láthatjuk, például Dániában jártam, eh, ott ez nagyon jól működik. Mi is láttam, hogy nagyon nagy a különbség Dánia és az Egyesült Királyság között nálunk, ugye az angol száz modell alapján elég alacsony az adózás. A Dániában befizetett adózás eh, körülbelül a GDP 13%-et teszik ki, ez egy nagyon-nagyon magas összeghez, fontra átszámoljuk, itt több száz millió fontról beszéltünk, tehát még egyszer kiemelném ezt a teljes foglalkoztatottságot, én ezt mindig megteszem. Én a, az Egyesült Királyságbeli Alsóházban volt egy ezzel kapcsolatos bizottság is, amelyben én ezt mindig hangoztattam. Lehet, hogy azt gondolják, hogy azért vagyok ebben ennyire érdekelt, mert magam sem vagyok már a legfiatalabb de én foglalkoztatok idősebbeket, és nagyon megbízhatók, nagy a tapasztalatok, jól teljesítenek, és nagyon sok uh, tekintetben őket előnyösebb foglalkoztatni. Lehet, hogy fizikailag nem olyan terhelhetőek, de vannak olyan munkakörök, ahol ez egyáltalán nem jelent problémát. a részmunkaidőben is szívesen dolgoznak. És nagyon sokan idős van, aki egyszerűen szeretne dolgozni, de nincs munka lehetőség számukra. Egyes királyságban, hogy a kolléga is elmondta, a kollégám is elmondta, a fiatalok egyszerűen vonzóbbnak tűnnek a munkaadók számára az idősebbeknél. És úgy gondolom, hogy ez nagyon sok tekintetben, a lelkismertesség és sok más tekintetben egyáltalán nem indokolt. Tehát jó lenne a fiatalok és az idősek számára is munkalehetőségeket biztosítanánk, és ezt a társadalmi szolidaritást újra kellene építenünk. Én legalábbis úgy nőttem fel a második világháborút követő évtizedekben, amikor ez még élt, és most elvesztettük ezt a szolidaritást, és ez nehézségeket okoz. Úgy gondolom, hogy a szociál demokrata világ, amely még élt a második világháború után, ezt elvesztettük sajnálatos módon. Köszönöm szép Hopkins úr ezt a felszólást, és mielőtt megadnám a szót Augustin úrnak, hogy válaszolhasson erre a hozzászólásra, szeretném elmondani, hogy Eva Kopácsnak fogom átadni az elnöki posztot, ugyanis mi vagyunk ketteletás elnökök, de akkor most Augustin úr kapja meg a szót. E, Odnosząc się do, do e, uwag pana Hopkinsa, e, chciałbym powiedzieć tak, dziś chyba... Nos, válaszolva arra, amit Hopkins úr elmondott, hangsúlyozni kívánom, hogy a társadalmi, demográfiai álmok, amelyek teljes foglalkoztatásról szólnak, bizony a nosztalgiába burkolóznak, és kicsit távolságból szemléljük őket. Most már nincsenek ilyen elképzeléseink, ilyen vágyaink, kicsit, kicsit talán valóság közelibbek vagyunk. Miért? Fölmerül a kérdés, hiszen még mindig nagyon sok a teendőnk, nagyon sokan vannak munkanélkül. Hogyan tudjuk megszervezni az állami tevékenységeket hogyan lehet munkahelyet biztosítani ezen generáció számára. Biztos vagyok abban, hogy nincs egy kulcs megoldás erre a kérdésre. Az biztos, hogy nagyobb elkötelezettségre és bölcsességre van szükség az állam részéről is. Nézzük, hogy mi mellett kell elkötelezettnek lennünk. Nos, az biztos, hogy különböző irányban kell tekintenünk. Először is ott van az oktatás, a képzés. Ez nagyon fontos. A fiatalokat föl kell készíteni arra, hogy a munkaerőpiacra belépjenek és ellássák a feladataikat. A munkaerő árát csökkenteni kell, különösen a hátrányos helyzetűek, illetve azon személyek számára, akik elvesztették a munkájukat. Vannak olyan államok, amelyek hatékonyabb eszközöket vezettek be a célok, a célok elérésére, és vannak, akik teljesen más politikákat folytatnak. Véleményem szerint azonban nem figyelünk oda kellően arra, hogy bejuttassunk embereket a munkahelyőpiacra, és jeleztem már ezt a problémát akkor, amikor a hosszú távú gondoskodásról beszéltünk. Például amikor a magánalapokat kiegészítjük egy kisebb összeggel, munkaerőpiacot teremthetünk, több ezer munkahelyet teremthetünk, és a társadalmi szövetkezetek megoldást adhatnak erre a problémára, segíthetnek abba, hogy munkahelyet teremtsenek, illetve újra bevezessék a munkaerőpiacra azokat, akik kiestek onnan. Lengyelországban nagyon jó tapasztalatokra tettünk szert, és ezeket szeretném szélesíteni, megosztani önökkel. Köszönöm, szenátor úr, most pedig az Európai Parlament, Lengyel Parlament képviselőjének, Pamáska képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Kopács elnök asszony, köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, én viszont egy kicsit új fejezetét nyitnám meg ennek a témakörnek. Beszéltünk az esélyegyenlőségről, a nemek közötti egyenlőségről. Nagyon divatos téma ez, e, gyakran felmerül ilyen jellegű megbeszélések során. Ha jól emlékszem, a, elhangzott az előadó szájából, hogy a gyerekek egyenlő esélyekkel születnek. Ám azt is látnék, hogy munkahelyek nélkül születnek ezek a gyerekek. Úgyhogy a az esélyegyenlőséget egy kicsit más perspektívából is vizsgálnunk kell. A nőknek tudnélik biztosítani kellene az, hogy képesek legyenek a családi életüket és a munkahelyi kötelezettségeiket összeegyeztetni. Lengyelországban például új törvényt fogadtak el, mely, révén, mely arról szól, hogy a, a legkisebb gyermekekre vigyázhat a szülő, de óvodai és bölcsödei helyeket is biztosíthat a munkahely. A rugalmas munkaidő biztosítása, részmunkaidő vagy rugalmas munkaidő egy másik lehetőség lehet a, a családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetésére. Tehát az esélyegyenlőség tanulása során továbbra is figyelemben kell látnunk kell, hogy a nőknek van szüksége e tekintetben segítségre. Jó lenne egy olyan világban élni, ahol a nők és a férfiak egyforma egybánást kapnak, és a, ugyanakkor a feladataik is hasonlóak. Például, hogy a családi életben vállalt feladatokban a férfiak és a nők egyforma ö, arányban kellene, hogy vállalják a, a gyermekek nevelésének terhét. Továbbra is létezik az a sztereotípia, ami szerint a nők elsősorban vagy kizárólag a felelősek a, a gyermeknevelésért, aki a gyerek öszteti, aki iskolába viszi, aki ebédet, meg zsonnát csinál neki, az iskolából hazahozza, és így tovább. Emlékezzünk azért arra, ezekre az elemekre is, amikor esélyegyenlőségről beszélünk, meg a nemek közötti esélyegyenlőségről. Különféle társadalmi cselekvésekre van a szükség, ezen tényezők figyelembevételével, mert különben hiába hozunk törvényeket, az nem változtat a munkaerőpiacon. Chciałbym, Chciałbym zwrócić uwagę na ten znaczek, który mam w klapie tutaj. Köszönöm szépen. Ez, ez egy pingvin, egy pingvin, amit egyfajta szimbólumként láthatunk ma. Ez az egyenlő bánásmód szimbóluma ez az állat, amely egy nagyon bölcs madár, hiszen a pingvineknél a nőstények és a hímek egyforma arányban osztják meg egymás között a szülői kötelezettségeket. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelkép és ezt használva szeretnénk mi is kihangsúlyozni az egyenlő bánásmód fontosságát. Vannak olyan szakértői vélemények, amelyek azt mondják, hogy ez csak egy mítosz, mi szerint a hagyományos családokban, ahol a nők hagyományos szerepeket látják el, tehát a háztartás ról gondoskodnak, tehát ez a mítosz, hogy ezekben a családokban sok gyerek születne. Ez nem igaz. Hogyha megnézzük a demográfiai térképeket, a természetes növekedést, akkor azt láthatjuk, hogy azokban az országokban a legmagasabb a termékenység iránta, ahol nem igazán hangsúlyos a hagyományos családi modell, hanem éppenséggel a munkaerőpiacon és a nemek közötti egyenlőség e, érvényesül, és a nők foglalkoztathatóságát támogatják. Nagyon sok gyermek születik ilyen társadalmakban, ugyanakkor e, e, nagyon sok a, partners, nagyon magas a partnerségek száma is, és nagyon magas a vállások száma is. Tehát úgy tűnik, hogy újfajta ösztözökre lenne a szükség, amikor is családbarát politikát akarunk kidolgozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig szeretném megadni a szót az egyik európai parlamenti képviselőnek, Mászter asszonynak. Én pedig most a, az anyanyelvben kívánok szólni. Engem nagyon érdekez a témázat, és kértem szót. Először is ahhoz szeretnék hozzászólni, amit eh, Augustin úr mondott azzal kapcsolatban, hogy demográfiai megújulásra van szükség. Nyilvánvalóan mi is azt szeretnénk, hogy a több gyermek születne, hiszen akkor a demográfiai változásokat lelassíthatnánk, vagy fenntarthatnánk. Hogyha körbenézek, nagyon sok a gyerek, egyre több a terhes, egyre több a gyermekkocsitoló fiatalasszony. Az elmúlt évben az Európai Parlamentben a szülési szabadságról is beszéltünk, és hát ez nem igazán jó elnevezés, hogy szabadság, hiszen itt nem betegségről van szó, másrészt pedig nem is olyan szabadságra, ahol semmi dolga nincs az anyának, a nagyon sok dolga van ebben az időszakban. És ugye úgy döntöttünk, hogy Európa szerte minden tagállamban 20 hetes szülési szabadságot javaslunk, amely időszakban 75%-ban kapna bért a gyermeket szülőanya, összességében 75%-ot, de a tagállamok ezt még nem mind fogadták el. Tehát, hogy itt arról lenne szó, hogy 20 hetet kapna az édesanyja, majdnem teljes bér, kifizetést, és garanciált arra, hogy visszakapja a munkáját. De ugyanakkor mindenhol arról van most szó, hogy megszorításokra van szükség, a költségvetésen kell dolgozni, és hogy ez egy óriási konfliktus jelent itt, nagy az ellentmondás a kiadások és a megszorítások között. Nem tudom, hogy erre ön tud-e valami megoldást javasolni. Augustino, ez a pingvines példa, ez nagyszerű volt. Valóban társadalmi változásra van szükség. Én magam is két gyermek édesanyja vagyok. Összesen csak hét hónapig maradtam távol a munkámtól. Én mindig teljes időben dolgoztam, a férjem is ezt támogatta, sőt egy ideig ő maga látta a gyermekeket. Ez számomra nem jelentett problémát, hogy például részmunka időben dolgoztam, de a férjem számára ez problémás volt ez a részmunka. idő. Most már felnőttek a gyermekeink, most már könnyebb a helyzet, de azt gondolom összességében a fejekben kellene végre változásokat elérni. Nagyon örülnék, ha ezeket a problémákat jobban meg tudnánk már oldani. Aztán a másik kérdés az idős munkavállalókra vonatkozna erről, és beszélten az 50 plusz programról Lengyelországban, és szívesen hallanék erről többet is, hogyha van erre időnk, és akkor két észrevétel még ezzel kapcsolatban részemről. Ugye utalt arra, hogy a munkaadók nem olyan szívesen alkalmaznak idős munkavállalókat, pedig hát tudjuk, hogy az idős munkavállalók sokszor ö, könnyebben kezelhetők, hiszen ők már nem akarnak nagy karriert építeni, hiszen ők már a karrierük végén járnak, már nyugodtabbak, több a tapasztalatuk, bölcsebben, nyugodtabban hoznak döntéseket. Lehet, hogy fizikai erejüknek már nincsenek teljében, de hogyha mondjuk olyan munkahelyről van szó, ahol fontos a fizikára, ez probléma lehet, de hát Azért hozhatnék példákat Németországban, és ahol már nagyon példaértékűen idősebbeket foglalkoztatnak, ezzel reklámozzák a és magukat, sőt, Európa szerte vannak olyan cégek, amelyek azzal reklámozzák magukat, hogy náluk sok nőt, akár fogyatékkal élőt, migrációs hátterű munkavállalat, idős munkavállalat foglalkoztatnak, és ez a sokszínűség, ez valóban ki is fizetődik, a munkai atmoszféra jobb, az eredmények, a siker jobb ezekben a cégekben, úgy gondolom, itt szükség lenne a bevált gyakorlatok cseréjére. Aztán még egy pont. Németországban sokszor vitára kerül sor arra vonatkozóan is, hogy sok idősebb személy dolgozni szeretné, tehát képes is dolgozni, hiszen aki nem fizikai munkát végez, az sokszor hosszabban is tud dolgozni, tehát hogy ez esetben itt lehetne spórolni is, hiszen akkor nincsen már szükség munkanélkül segély kifizetésére. Lehet, hogy ezáltal olcsóbbá válhatnának az idősebb munkavállalók, és hozzájárulnának ők is a nemzetgazdasághoz. Ön mit gondol erről? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A belga parlament képviselője kap szót. Egy kicsit zavarodottan nézem, hallom ezt a felhívást, amely elhangzott a demográfiai trendek megfordítására. Hagyj említsem Kína konkrét példáját ezzel kapcsolatban. Kínának a születés ellenes politikát kell követnie, a családonként egy gyermek politikáját, és ez oda vezetett, hogy több száz millió idős ellátásával gond lesz. 3-400 millió nyugdíjast korú ember nem tudnak majd leváltani a fiatalok a munkahelyeken. Az egyerekes politika következményeképpen. Elmondható tehát, hogy országainkban éppen a legszegényebbek, a legszegényebb családoknak a legtöbb gyereke, Brüsszelben például, a nem Pierre vagy Jean a legelterjedtebb, név a gyerekek születésekor, hanem Mohamed. Tehát nem, ö, ezek a családok nem tudják felkészíteni gyermekeit a társadalmi beilleszkedésre, és ö, aztán ott van a, a, a roma kisebbség helyzete. Nem akarok semmi rosszat mondani a kelet-európai romákról, Romániában bulgáról minőlő romákról, de az tény, hogy rendkívül magas a születési arányszámuk, és hát nem mondható el, hogy, hogy a társadalom legkiemelkedőbb osztályába tartoznának jó részt. Tehát vannak egyrészt demográfiai tartalékok, de e, ezek nem olyan könnyen kiaknázhatóak azért. Nem olyan problémamentes dolog ez. Aztán azok a munkavállalók, akik nem fiatalok továbbra is a munkahelyen maradhatnak. Mert mennek vannak persze adóbeli és egyéb korlátai, ám hogyha a, ö, fontos, hogy úgy, úgy dolgozhassanak, amennyiben kívánnak, hogy ekközben a nyugdíjuk nem csökken. Ez egy fontos technikai megoldás volna. Köszönöm. Kékkártyás kérdést jelez az egyik képviselő. Kérdem, hogy a hozzászó az előadó kíván-e válaszolni a kékkártyás kérdésre? Igen, szívesen megteszem ezt, bár nem éreztem azt, hogy személyesen nekem szól ez a kérdés. Nyilvánvalóan meghallgattam a kérdést. Ugye beszéltem ezekről a diverzitás programokra, a sokszínű a munkavállalók köre. Nyilvánvalóan ösztönözőkre van szükség az idősebbek számára. Ön is beszélt arról, hogy ez Belgiumban hogyan működik. E, igen, én is erről beszéltem, hogy ösztönzőket kell teremteni a munkavállalók és a munkadók számára, és aztán említette ön azt is, hogy végig kellene gondolni, hogy hol születnek gyerekek. Hát itt nem értek egészen egyet önökkel. Úgy gondolom, hogy bárhol születnek Európában gyerekek, azokat mi mind üdvözöljük, és hogyha nem integrált családokba születnek a gyerekek, akkor mindent meg kell tennünk a családok integrációját, és minden család, minden házas pár számára meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy gyerekeket vállalhassanak, és hogy a gyerekvállalás össze tudják egyeztetni az ő családi eh, elgondolásaikkal. Vannak olyan családok, ahol kevésbé vannak meg a feltételek, máshol jobban, de itt integrációs feladatokat is el kell látnunk, ez mindannyiunk feladata is. Köszönöm szépen, Augustin szenátor úr. Szeretne válaszolni a kérdésekre? Igen, köszönöm. Először is reflektálnék Meissner asszony hozzászólására. Tény, hogy a anyai szabadságra vonatkozó tavalyi törvény nagyon fontos Lengyelország életében, és az irányelv átültetése rendkívül fontos Lengyelországban, és meg is valósult. Ám a parlamenti vitákból az is kiderül, hogyha ezek a jogok és előnyök kizárólag nőkre alkalmazhatóak, akkor ezzel voltak éppen elriasztjuk a munkaadókat attól, hogy munkát adjanak a nőknek. Hasonló módon látható ez más tagállamokban is. Tehát a, az anya szabadság biztosítása és annak kiosztása a nők és férfiak számára is elérhető kéne, hogy legyen. Ez volna a kiegyensúlyozott megoldás. Egyre gyakrabban ö, alkalmazzák lengyelek, lengyel állampolgárok is ezen ö, törvény nyújtotta előnyöket, és fontos az, hogy nők és férfiak is megtehessék, és a munkaadó sem mm, legyen részrehajló, hiszen nő és férfi egyaránt alkalmazhatja, élvezheti a szülői szabadság intézményét. Ami az 50 plusz projektet illeti, ez három elemből áll össze. Az első a munka terheinek, költségének csökkentése, a társadalombiztosítás és egyéb munkaterhek, egyéb a munkát terhelő költségterhek kisebbek az 50 évnél idősebb munkával esetében, és ez vonzóvá teszi őket a munkadó számára. A második, második elem a képzés és oktatás. Az idős állampolgárok egy sor szolgáltatással élhetnek a munkaerőpiaci mm, visszalépésük, a munkavilágába visszalépésük érdekében. Tehát nem csak fiatalok, korábban csak fiatalok élvezhettek ilyen átképzési programokat, most az 50 év fölöttiek is különféle ösztöndiak révén átképezhetik magukat, és így juthatnak új munkahelyhez. Ez tehát a második eleme a programcsomagnak. A harmadik pedig az, hogy 50 éven feletti korosztályt összekapcsolják a társadalmi, a szociális támogatási irodák, illetve a munkaügyi irodák működésével. Tehát a munkaügyi irodák kell, hogy a, különösen az 50 év fölötti munkanélkülieket támogassák. Vannak erre külön előrányzatok. Nos, a program eredményei nagyon pozitívak. 2,5%-kal nőtt a, a munkavállalók aránya ebben a korcsoportban a program során. Mint mondottam, sajnos a vásárnak betudhatóan megint csökkent ez a százalékos arány, mert most meg elvesztik sokan munkahelyeket, köztük idősek is, ám a program tapasztalatai pozitívak és a jövőben felhasználhatóak. Szeretnék reflektálni még egy megjegyzésükre. Azt mondotta valaki, hogy az idősek szeretnének dolgozni. Igen, ez tény, Lengyelországban is érzékelhető. 80%-a a, az emberek úgy nyilatkoztak, hogy, hogy uh, szeretnének nyugdíjba vonulni, arról álmodoznak, hogy nyugdíjasok lesznek, de az nem jelenti azt, hogy amikor eljön a nyugdíjkorhatár, akkor tényleg nem akarnak majd dolgozni. Tehát ő legtöbben szeretnének nyugdíjba vonulni, és aztán ö, munkát vállalni, tehát egyrészt élvezni a nyugdíjukat, másrészt ö, munkabért is kapni, amennyiben lehetőség van erre. Tehát a nyugdíj mellett dolgozni magyarán. Tehát ö, sok esetben szürke zónában mozognak ezek a munkavállalók, és a lengyel parlamentben is többször több nyilatkoztak úgy, hogy legalizálni kellene ezt a szürke zónát, ezt a munkavállalói zónát, és azok, akik idős gondozásban dolgoznak, azt ne fekete munka révén tegyék, hanem, hanem teljesen legalizált munkavállalás révén. Ez esetben a TB és egyéb hozzájárulásokat az állam fizetné. Tehát a nyugdíjasok szeretnék dolgozni, nem csak pénzért, nem csak a pénz miatt, hanem a társadalmi jogállások, státuszuk, a társadalmi kapcsolataik fenntartása érdekében is. És a nyugdíjasok ez a motiváció rendkívül fontos. És motiválnunk is kell őket ez irányban. Ugyanakkor. Reflektálnék arra, amit Hammond a Klo úr mondott. Érdemes megnézni más országok példáját. Például Kína példáját, ahol egy hosszú évtizedek óta születés csökkentési politika érvényesül, és ez egy demográfiai, demográfiai kihatásai vannak ennek. Másik oldalon azt sem mondhatjuk, hogy Romániában vagy Bulgáriában egy generáció kiszorítani a másikat, Tehát a demográfiai változások tendenciája nem változik meg könnyen, amit most látunk, az továbbra is fennmarad, ám a demográfiai megújulás rendkívül fontos Európa számára. Ha nem erre az irányba megyünk tovább, akkor fel kell készüljünk arra, hogy több bevándorlót fogadjunk el ezen munkakörök betöltésére. Az is nagyon költséges lesz. Talán érdemes volna a, a születésszámok növelésébe beruházni Európában, még mindig kevesebb gonddal jár ez, és könnyebben célt ér, mint a bevándorlók felkészítése. Köszönöm szépen, szenátor úr. Láttam egy kék kártyát a sorok között. Tomaszewski úr kapja meg a szót a lengyel szájmtől egy kiegészítő kérdésre. Tessék, megadom a szót, uram. Tisztelt elnök asszony, Augustin szenátor úrnak szeretnék egy kérdést föltenni. Azt hiszem, hogy amikor az idősek foglalkoztathatóságráról beszélünk, akkor a valóságot kell alapul venni hiszen azt látjuk, hogy az állami költségvetésben bizonyos csökkentéseket eszközöltek, különösen a munkanélküliek támogatását illetően. Az Európai Unióban pedig nagyon sokan vannak munkanélkül, különösen a fiatalok között, illetve az 50 éven felettiek között, és ez egy valós dilemma az új pénzügyi terv keretében, és ugye itt csatlakoznék ahhoz a kérelemhez, hogy az Európai Szociális Alapot ne csökkentsük. beruházásokat eszközölhessünk, és támogathassuk ezeket a rétegeket, különösen azokat, akik 50 éven fölüttiek, illetve a tapasztalatlanabbak, azaz a fiatalok. És van még egy kérdésem, ez pedig az állami részvételre vonatkozik, illetve az európai alapok felhasználására, annak érdekében, hogy az idősebbeket fölkészítsük a kihívásoknak való megfelelésre, gondolok itt például az új technológiákra. Az idősebbek, különösen a kisebb városokban élők, vagy a vidéki területen élők ki vannak zárva ebből a lehetőségből, és azt hiszem, hogy nagyon sokat teendőnk ezen a területen, el kell érnünk, hogy a, ez az idősödő, idősebb réteg ne adja fel, tovább tudjon dolgozni, és ne veszítse el a lendületét a kommunikációs, az internetes kihívások miatt. Azt hiszem, hogy itt kiaknázhatjuk a szociális alapot is. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig Augustin szenátor úrnak adom meg a szót. Nos, a kérdés kontextusát egyértelműen látom, értem, Tudom, hogy mire gondol Tomaszewski úr. Látjuk, hogy milyen hatása van a válságnak, és vannak olyan területek, ahol bizony megszorító intézkedéseket kell hozni, annak érdekében, hogy a költségvetés kiegyensúlyozott lehessen. Valóban érdemes a legfontosabb területekre összpontosítani. Másrészt nem helyes az, hogyha hogyha a munkanélküliek munkaerőpiacra való be, munkaerőpiacra való bejuttatására ö, úgy próbálunk pénzforrásokat ö, alokálni, hogy a munkaadóknak ö, adjuk ezt a pénzt, hiszen akkor előfordulhat az a helyzet, hogy a munkaadók csak akkor vesznek fel embereket, hogyha állami támogatást kapnak, ez pedig torzíthatja a piacot. Erre láttunk példát Lengyelországban, hiszen nagyon sok pénzforrást fordítottunk erre a célra, és amikor ezeket a pénzügyi forrásokat visszavonták, akkor a munkaadók azt mondták, hogy nincs állami támogatás, tehát nem fogunk új embereket fölvenni. Tehát egy egyenlőtlen helyzetet hozott ez létre. Ugyanakkor támogatni kell a hátrányos helyzetben levőeket. Ami pedig a megszorításokat illeti, Európában nagyon sokat beszélünk a költségvetési kiadásbeli fegyelemről, ez a kulcs szó mostanában nagyon is helyesen véleményem szerint, hiszen nagyobb fegyelemre van szükség a társadalmi kiadások területén is, illetve bizonyos demográfiai kihívásokkal kapcsolatban is, a szolidaritási politikában is nagyobb fegyelemre van szükség, azonban vannak határok. A költségvetés kialakítóit pedig figyelmeztetni kell, emlékeztetni kell, és az a mi feladatunk, hogy miközben ezt a fegyelmi aspektust bevezetik, nem feledkezhetnek meg a szolidaritásról, hiszen ez az egyik legfontosabb gondolat, legfontosabb érték, nem csak Lengyelország számára, hanem egész Európa számára. És ezért a generációk közötti szolidaritás a fiatalok idősek iránti szolidaritása, az idősek fiatalok iránti szolidaritása meg kell, hogy nyilvánuljon megfelelő európai alapokban, még a válság idején is. Hogyha kiadásainkat csökkentjük, akkor nem csak csökkentjük, hanem megfelelően alakítjuk, akkor el tudjuk érni a céljainkat. Köszönjük szépen! Nemzeti parlamenti képviselőtől érkezik most egy kékártyás kérdés. Kérem, mutatkozzon be. Jana Tom vagyok. Hát, Mindegyen egyetértünk itt ebben a teremben abban, hogy az idősebbeknek is helyet kellene találniuk a munkaerőpiacon, de az a valóság, hogy nem igazán van hely számukra ott hiszen nem az a helyzet, hogyha egyfajta preferenciális, tehát kiemelt, előnyben részesített helyet biztosítunk számukra, az idősebbek számára a munkárapiacon, akkor ezt a helyet mástól veszük el? Elnézést kérek, lehet, hogy én túl gyakorlatilag láttam ezt, tehát ez a helyzet. Például Észországban, hazámban nagyon sok fiatal van, aki már tartósan munkanélküli. Ez nagyon személyes megjegyzésem is lenne. A legidősebb fiam, aki 22 éves, és és négy évvel ezelőtt végezte el a középiskolát. Neki 11 olyan osztatása is van, aki soha életében nem dolgozott egy napot sem, és már fel is adták, hogy valaha munkát találnak. És nagyon sok az ilyen hosszú távon munkanélkül élő fiatal. És akkor most rátérnék erre a pingvinre és pingvines példára. Én nő vagyok, öt gyermekem van, úgy gondolom mindenkinek egyenlő esélyeket kellene biztosítani a munkaerőpiacra történő belépéskor, de egy, akkor, amikor nincs túl sok munkahely, például Észországban vannak olyan ágazatok, ahol nagyon nagy a bér szakadék 33%-ra beszéltünk, a nők és a férfiak bérek közötti különbség ilyen magas, és arra kényszerülnek a nők, hogy elfogadják ezt a helyzetet. Az állásinterjúk során a nők sokkal inkább hajlandónak mutatkoznak arra, hogy elfogadjanak, alkalmazkodjanak rossz helyzetekhez is, mint a férfiak. És egy másik elég szomorú tendencia is az orosz kisebbséghez tartozó férfiak nagy része is munkanélküli Észországban. És hát sokszor a nők azok, akik két-három állásban is helytállnak, és ezen kívül még főznek otthon, és hát a férfi csak otthon ül, és nézi a focit a tévében, és erre depressziósabbá válik. Tehát nagyon-nagyon összetett helyzetről beszélünk, és hát az lenne a kérdésem, hogy mi az igazi prioritás a munkaerőpiacon? Az idősebbeket kellene, vagy a fiatalokat előnyben részesíteni? Köszönjük szépen. Most pedig a lengyel parlament egyik képviselője, Augustin úr kapja meg a szót. Urapja. Ne kezdjünk háborút a generációk között a munkaerőpiacon, nincs itt semmiféle dilemma. európai kutatások azt mutatják, hogy hogy a, a legalacsonyabb munkanélküliség azokban az országban figyelhető meg, ahol az idősebb polgárok legnagyobb arányban dolgoznak. Ezt a kutatások mutatják. Tehát e, azok a kutatási eredmények, amelyeket megkaptunk a konferenciánkhoz kapcsolt dokumentációban is. És a munkáják, az új munkáják az idősebbek számára tulajdonképpen még támogatják azt, hogy a fiatalok is munkához jussanak, hiszen amikor az idősebbek munkát vállalnak, az ő esetükben a bérköltségek sokkal alacsonyabbak. Tehát, hogyha valaki szegényeket vesz fel, akkor sokat kell értük fizetni. És amikor idősebbeket foglalkoztatnak, akkor marad esetleg másos forrás. És a nyugdíjra el nem költött forrásokat is lehet más célokra fordítani, például a kutatásra, fejlesztésre. Lehet, hogy rosszul kezelik néhány helyen ezt, de én úgy gondolom, hogy minden nyugdíj, nyugdíjrendszer Lengyelországban összesen 95 milliárd zloti többletforrásra többletforrást igényel, és hogyha ebből az összegből ha ezt az összeget csökkenteni tudnánk, akkor nagyon sok más is fordíthatnánk ezt a pénzt, például munkáját teremtésre a fiatalok számára is. Tehát ezért a költségvetés kiegyenlítése, amely ugye elérhető például a nyugdíjrendszerek egyensúlybehozása révén is, az nagyon hasznos lenne a fiatalok számára is, de itt sohasem arról van szó, hogy az idősebbek elvennék a fiatalok elől a munkahelyeket. Ettől nem szabad tartani, hiszen ha ha valaki hosszabb ideig dolgozhat az idősebbek körében, az egyfajta szolidaritás is az idősek részéről a fiatalok irányába ezt szeretném még egyszer kiemelni. Igen, a nők és a férfiak bérezések közötti különbség sokszor nagyon-nagyon magas, és ezt meg kellene szüntetni. Nagyon sok oka van azonban ennek, nem csak a diszkrimináció áll ennek a hátterében, hanem ugye egészen más szerepeket töltenek be a nők és a férfiak. A nők sok olyan szerepet játszanak, amelyeket nem kapnak bérezést. És ö, sokszor a nők esetében kevesebb szolgálati év gyűlik fel, ezért ö, nem kapnak olyan fizetésemelés sok-sok dolog játszik szerepet abban, hogy az ő jövedelmük nem olyan magas. Nyilvánvalóan van szó itt diszkriminációról, és nem azt mondom, hogy nincs diszkrimináció, de mindenképpen dolgoznunk kell ezen helyzet ellen. Lengyel parlament egy nagyon erős női csoport és dolgozik ezért. Egy kvóta rendszert vezettünk be, ennek köszönhetően egyre több női képviselő ül a lengyel parlamentben, és nagyon sok törvény van előkészületben, amely az egyenlő esélyeket, amelyik az egyenlő esélyeket teremtenék meg a munkaerőpiacon, illetve a bérezés területén. Mindenképpen a, az említett császár pingvinek filozófiáját fogjuk követni. Köszönjük szépen, szenátor úr. Kékkártyás kérdés. Máltai képviselő részéről. a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok vita folyt az idősek munka vállalásáról. És ahogy a szenátor is elmondotta, a generációk között dilemma kérdése fennáll. És az észt képviselő asszony is elmondotta, hogy a fiatalok körében levő munkanélküliség a legfájdalmasabb. Nem érzik, ha nincs munkahely a fiatalnak, akkor nem tud gyermeket sem vállalni. Ez is tény. Valaki arról beszélt, hogy a globalizáció is okoz munkanélküliséget. Mert hogy meg is tartjuk gyártóiparágainkat, ezeket hatékonyabbá kell tegyük, és ez feltétlenül leépítést hoz magával a munkaerő körében, még akkor is tehát, hogyha nem vándorol ki a, a termelőipar. Mindezek alapján arra kell koncentrálnunk, hogyan teremtünk új munkahelyeket, hogyan tudjuk a munkanélküli segélytővelő függést a új munkahelyek irányába átvinni a költségeket, átterelni a forrásokat. Ez a kérdésem. Hogyan tudjuk ezt a, ezt a váltást meglépni, és a gondolkodásbeli váltás hogyan tudjuk elősegíteni az emberek fejében. Tehát a, a munkanélküliségből valamiféle munkahely felé való átlépés irányába, még akkor is, hogy azok a munkahelyek nem termelő, feltétlenül termelő ágazatokban jönnek létre, hanem más ágazatokban. De ha már valaki munkát vállalt valahol, akkor feltétlenül tovább vihető, és ezáltal biztosítható az új munkahelyek teremtésének továbbvitele. Köszönöm. Még egy kérdés. Mazurek asszony részéről, neki a lengyel parlament képviselője. Köszönöm, köszönöm elnök asszony szeretnék arra utalni, amit Augustin szenátor mondott. Nem értek egyet azzal, hogy mi nők kevésbé volnánk mobilisabbak. Mert ha, ha, ha munkát vállalunk, épp olyan mobilisak vagyunk, mint a férfiak, viszont a bérezés tekintetében is szeretnénk ugyanolyan szinten lenni, mint a férfiak, és ez, ennek fejében elfogadjuk, hogy ugyanint követeljenek tőlünk, mint a férfiaktól. Ugyanakkor a fiatalok és idősek között sem lehet különbséget tenni a munkahelyre való jutás tekintetében, ugyanakkor ösztönzőkre van szükség, hogy úgy a fiatalok, mint az idősek számára megfelelő munkahelyek jönnek létre. A fő feladatunk az, a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők egyaránt értem ezt, hogy a jelenlegi tapasztalatokat és szabályokat áttekintsük, és nézzük meg, hogy, hol, hogy elég hatékonyak-e, olyan elégséges módon támogatják ez egyes korcsoportokban a munkavállalást, vagy nem, vagy pedig e, már eljárt föltük az idő, és akkor meg kell változtatni a szabályoknak az a részét, amelyre az utóbbi igaz. Ez nem csak a jog, jogszabályokra igaz, hanem a kiadásokra is. Az európai alapok és a költségvetési támogatások tekintetében is elmondható, hogy nagyon sok pénz van előrányozva a munkanélküliek képzésére, ám nem hatékony módon költjük le ezen források jelentős részét, szükség volna ezek felülvizsgálatára. Sokszor maga a képző a, a képző és biztosító vállalat látja csak használt ezeknek a pénzeknek, a munkanélküliek nem nagyon. Úgyhogy felhívnám a figyelmet ezekre a kérdésekre arra, hogy a 2020-as stratégia keretében is az idősebb korosztályt tekintsük egyik struktúrális gyengeségnek tekintjük. Ezért kell olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek irányváltást hozhatnak ebben a tekintetben, megfordítva a trendet. És a jelenleg helyzetet kísérjük figyelemmel, monitorozzuk. Emlékszem 2007-ben Kopács asszonyjal egyetemben új szabályozást javasoltunk a távmunka, a teleworking területének szabályozására, és ez, ez a munkaforma a család élet és a munkavállalás összeegyeztetésének nagyon jó lehetősége. Nem látjuk, hogy ezeknek az új szabályoknak milyen hatásai voltak, nem mértük fel, hogy olyan hatékonyak voltak-e a 2005-es szabályok. Tehát a családi és a munkahelyi feladatok összeegyeztetésében a szabályok lehet, hogy nem rosszak, de a végrehajtást is figyelemmel kell kísérjük, hogy valóságban tényleg támogatják-e a két a munkahelyi és a családi élet összeegyeztetését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most, hogy megadnám a szót Augustin szenátor úrnak, hogy megválaszol ezt a két kérdést a Márta, illetve lengyel hozzászólótól. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos problémára hívták fel a figyelmemet. Amikor a demográfiáról beszélünk, akkor azt nem légüres télben tesszük. Aztán ott a másik probléma, a globalizáció. A globalizációnak vannak negatív és pozitív hatása is. És az egyik negatív hatása pedig az, hogy a munka áthelyeződik olyan helyekre, ahol olcsóbb a munkaerő amikor kiszervezik a, a munkát, akkor ez a munkahelyeket veszít Európa, de ugyanakkor mégis haszonnal jár Európa számára is. De ez nagyon nagy problémát jelent, különösen azokban a régiókban, ahol magas a munkanélküliség, és ez minden bizonyal érinti az időseket és a fiatalokat is. Ugye az volt a kérdés, hogy hát mit lehetne tenni, hogyan lehetne megoldani a problémát. Hát nincs egy olyan intézkedés modell, amely ezt megoldaná. A bevezető megjegyzésében elmondtam, hogy mi mit próbálunk megtenni. A szociális problémák megoldása segítségével előrébb tudjuk lendíteni ezt a helyzetet. De nem szabad a piaci elemről sem e, megfeledkeznünk. A helyzet e, akár munkahely teremtéshez is vezetett, amennyiben ez támogatja az állam. Ez sokkal olcsóbb, mint hogyha a munkanélküli segélyt fizetnénk. Itt gondoltunk például hosszú távú projektekre is. Például, hogyha magánalapokat eh, állami pénzzel támogatjuk, ahogyan történik ez Németországban vagy Lengyelországban, és akkor új piacot nyitunk, amely új munkahelyeket teremtett. Aztán ott vannak a szövetkezetek tulajdonképpen már megfelelkeztünk arról, hogy hogyan szervezzük együtt a munkát úgy, hogy ezzel munkahelyeket tudjunk teremteni. Szeretnénk, ugye mindig azt szeretnénk, hogyha a munkaadók, az állam adna nekünk munkát, de az olaszok által választott út a szövetkezetekkel működőképes. E, itt a munkavállalók E, együtt dolgoznak, és még hogyha állami támogatásban is részesülnek kezdetben, akkor is jól járnak maguknak, tudnak különböző szolgáltatásokat nyújtani, például maguk is e, segélyeket, támogatásokat tudnak nyújtani. A globalizáció okozta problémákra nincsen globális válasz. Úgy gondolom, helyi, helyi szintű válaszokat kellene ezekre a kívásokra adni. Az idősebb polgárok um, potenciálját a munkaerőpiacon sokszor elhanyagolják. Az a kérdés ugye, hogy a, az idősebb munkavállalók tapasztalatát hogyan lehetne kiaknázni, hogyan lehetne őket mentorokként, trénerekként? alkalmazni, akik a tapasztalataikkal vezethetnék a többi munkavállalót. Úgy gondolom, hogy szükség van az ő tapasztalatukra, hiszen az ő segítségükkel a munkaadók képezhetnének további munkavállalókat, átadhatnák a legjobb gyakorlatokat, hogy segíthetnének abban, hogy jövőben jobban működjön a munka. Itt akár Európa szerte is lehetne e téren dolgozni. Például Franciaországban is vannak már nyugdíjazott um, olyan munkavállalók, akik ingyen tanácsot adnak olyan fiataloknak, akik új vállalkozásokba kezdenek, és ezzel új lehetőségeket teremtenek a fiatalok számára. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű elgondolás, ezt népszerűsíteni kéne. Az ilyenfajta társulások, ilyenfajta idős tapasztalt vállalkozók egyesületei nagyon jól használhatók lennének Európa szerte. Aztán a lengyel parlament képviselője egy nagyon érdekes dolgot mondott. Egyetértek azzal, hogy a nők kiváló munkavállalók. És hát nem ok nélkül hangsúlyozzák azt, hogy ők sokkal inkább elkötelezettebbek a munkájuk iránt, mint a férfiak. De sajnálatos módon nagyon sokszor diszkriminációba ütköznek, de amikor elkötelezetten dolgoznak, akkor tényleg még jobb eredményeket, vagy ugyanen eredményeket érhetnek el, mint a férfiak. Igen, látunk példákat nők ellen diszkriminációnak, és valóban fel kellene lépnünk ezzel ellen, és meg kellene szüntetni a nők elleni diszkriminációt. És nagyon örömmel hallottam a második észrevételt, ami ugye arról szólt, hogy, hogy mennyi milyen forrásokra számíthatunk az Európa Szociális Alapból. Itt nem arra van szó, hogy eddig el pazaroltuk volna ezeket az összegeket. Nem az a probléma, hogy, hogy ezt a pénzt elpazaroltuk, de egész egyszerűen a hatékonyság fokát kell megvizsgálnunk. Ez nagyon különböző ugyanis. Egyetértek önnel nemzeti szinten is, és közösségi szinten is a leghatékonyabb projekteket és programokat kellene kiválasztanunk, ezekre kellene koncentrálnunk, és ezeket kellene előrébb vinnünk, hiszen hiszen hogyha a pénzt felé osztjuk el, sokféle célra költjük, akkor ez nem biztos, hogy hatékony lesz, és nem biztos, hogy ezekkel el tudjuk érni majd a célunkat. Ezért is hangsúlyoznám a pénzügyi fegyelem kifejezést, hiszen az Európai Unió szeretné, ha a fegyelem érvényesülne a kiadások terén. Ez azonban azt is jelenti, hogy bizonyos tevékenységeket fel kell függeszteni, vagy meg kell szüntetni, főleg amelyek nem igazán működnek jól. Úgy gondolom, hogy ez jó lenne, hiszen ez azt szolgálna, hogy valóban kézzelfogható eredményeket érjünk el. De ehhez nagyon fontos a monitoring is. Hogy az Európai Szociális Alap forrásainak kiadását vizsgáljuk, akkor mindig eljön az a pont, amikor az eredményt is értékelnünk kell. De az a kérdés, hogy ezután mi történik? Valójában nem sok minden történik, hiszen azok a következtetések, amelyeket az értékelés során levontak, nem igazán ö, jelennek később meg a valóságban, a végrehajtás szintjén. Tehát nem csak értékelünk kell, hanem az értékelés tanulságait végre is kellene hajtani. Úgy gondolom, hogy a, az új javaslatok a törvényalkotás terén a hatékony pénz befektetés irányába fognak mutatni. És nagyon jó, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is ez irányban nyilatkoztak. Köszönöm, Köszönöm szenátor. Ezzel zártuk el fordulót. Köszönöm a nemzeti parlamentek, meg az Európai Parlament képviselőinek részvételét. Most pedig Augustin szenátort kérdezem, hogy ő, mint jelentéstevő, kíván-e hozzá szólni, kívánja összefoglalni az eszmecsere eredményeit, vagy a kimerítő válaszait már elégségesnek tekinti. Nem, nem, azért egy dolgot elmondanék, mert elfelejtettem megemlíteni. Ha megengedik, akkor innen az ülőhelyemről teszem, nem megyek ki a pulpitusra. Tehát Stefan Kiselevski, aki jól ismert újságíró a szolidaritás fénykorából, a szocialista rezsim mert bírálta a következőképpen Lengyelországban. Ez nem a válság, hanem a válság eredménye. Európa állítólag válságban van, de ez nem válság, hanem, hanem az eredmények korábbi hibáknak. És ez elmondható mostani helyzetre is, az, amit akkoriban a Lengyelország bírálataként, a lengyel rendszer bírálataként mondott az újságíró, úgyhogy ne vagdalkozzunk össze-vissza, hanem legyünk észszerűek, szisztematikusak, gondoljunk a szolidaritás értékeire, és próbáljuk megelőzni a következő ilyen ö, helyzeteket. Európa elkésett tudni, de sokszor csak késve reagált olyan problémákra, amelyekre már, amelyek már korábban érzékelhetők voltak éveken át. Ne essünk ismét ebbe a hibába. Remélem, hogy az új csomag egyfajta új gondolkodásmódot is meggyökeresít a demográfiai problémák kezelésében, és igyekszünk ezáltal megelőzni negatív helyzeteket, és nem húzzuk tovább azokat a hibákat, nem visszük tovább, amelyek már érzékelhetőek. Ez kell legyen a célunk, amikor újra gondoljuk a e kérdéseket. Elnök, köszönöm, szenátor úr, ezzel zárjuk ezt a fordulót, a harmadik panel vitakörét, és a plenáris ülést folytatjuk néhány perc múlva, amelyet az Európai Parlament elnöki Erzsi Buzek elnököl majd. Tehát 5 perces szünetet tartunk, és ezt követően folytatjuk a plenáris üléssel a munkát. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim! Kérem mindenki, térjen vissza a helyére, mert mindjárt kezdjük az ülést. Ami az utolsó plenáris ebben a sorozatban a konferencia zárása előtt. Tehát ez az utolsó plenáris rész, amit most megnyitok hadd mondjam el, hogy ezt az ülést arra szánjuk, Vladislav Kamis úr, a lengyel munka és szociális ügyi miniszter beszédét meghallgassuk, aki a soros elnök tisztet képviseli, illetve Andor László biztos urat, aki a, szintén a foglalkoztásért és szociális ügyekért integrációt felelős biztos az Európai Bizottság körében. Ezt követően pedig eszmecserére kerül sor, ha abban részt akarnak venni, illetve fel akarnak szólalni, kérem töltsék ki azt a nyomtatványt, amelyen hozzászólási időt kérhetnek. A teremszolgák itt vannak a teremben. Itt vannak, itt vannak. Minden megjönnek. Ők össze kiosztják ezeket a lapokat, amennyiben nincs önöknek ilyen jelentkezési lapja, és nekik kell visszaadni, kitöltve, amennyiben fel kívánnak szólalni a plenáris ülésen. Ezt követően kerítünk sort az eszmecserére. Először két beszédet hallgatunk meg. Tehát először Ladislav Kosinyak Kamis miniszter úr, majd pedig Andor biztos úr szájából. Ezt követően három perces hozzászólásokra lesz lehetőségük. Mint mondottam, a jelentkezési lapok alapján összeállítjuk a hozzászólók listáját. Tehát összeállítjuk ezt a listát, és az a rend, hogy két nemzeti parlamenti hozzászólás, egy európai parlamenti hozzászólás követ, ilyen szakaszokban haladom, mint mondottam, mindenki három percet kap a hozzászólásához, és még egy fontos dolog, ha kérdezni akarnak valamit, vagy röviden reflektálni az előadó által mondottakra, akkor az úgynevezett kártyás kérdés feltevésére lehetnek. Itt nálam nincs kék kártya, önnek van. Tehát ez csak akkor alkalmazható, hogyha kérdést csak adnak feltenni az előadónak, vagy, és akkor a, a hozzászóló 20 másodpercben nagyon röviden válaszolhat. Tehát értik, ez csak egy rövid kérdés-válasz körre alkalmazható. Hogyha hozzászólást kapott valaki, akkor akkor ezzel a kékkártyás felszólással élhet. Tehát minden világos, azt hiszem. Akkor mindjárt elkezdhetjük. Szeretném kérni először Kosnyak Hamis miniszter urat, aki a lengyel kormány, illetve a soros elnökség képviseletében fog felszólalni, hogy vegye át a szót, és a elnökség nevében tartsa meg előadását. Elnök úr, házelnök úr, biztos úr, tisztelt parlamenti képviselők! A lengyel miniszterelnök nevében, Donald Tusk nevében, illetve a soros elnökség nevében szeretném megköszönni, hogy meghívtak és részt vehettem a mai vita során elmondhatom nyilatkozatunkat a társadalmi kohézió és a demográfiai fejlemények fenntartható Európa igen fontos témájába. Nagyon nagy megtiszteltetés, öröm, hogy meghallgathattam hozzászólásaikat, véleményeiket, diagnózisaikat, javaslataikat. Hölgyeim és uraim, a 20. század az egészségügyi robbanás százada volt. Robbanásszerűen fejlődött az egészségügy, és ezáltal egyrészt meg négyszereződött a bolygón élő emberek száma, 6 milliárdon lakjuk bolygónkat, sőt, egy hónap ezelőtt a 7 milliárdos számot is elértük. Nagyon sok előrejelzés szerint alapján a 21. század pedig a demográfiai beomlás, vagy össze, kipukkadás évszázada lesz. Mert nem csak a fejlett, hanem a fejlődő országokban is demográfiai trendek fordulnak vissza majd ebben az évszázadban. Európa sajátságos helyzete abból adódik, hogy ez az első kontinens, amely megszenvedi ezen jelenség negatív hatásait. Ám ez lehetőséget is magában rejt, hiszen úttörők révén úttörő megoldásokat is alkalmazhatunk, innovatív megoldásokat. Abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy a lakosság előregedése, illetve a, a bevándorlók növe, növekvő aránya társadalmaikban az elkövetkező évtizedekben alapvetően megváltoztatja Európát. Európa képét. Az európai társadalom elezüstösödik, és ha, ha tovább vetítjük az előrejelzéseket, látható, hogy a, az európai lakosság aránya csökken a globális szinten is. Az egyik tan egyes tanulmányok szerint az alacsony születési uh, arány nem természet jogba vésett, vagy természeti törvény, és szinte nem természeti törvény az, hogy 55 éves korban kivonuljunk a munkaerőpiacról. Ahhoz, hogy ezeket a jelenségeket kezelni, legküzdeni tudjuk, ahhoz viszont bizonyos intézkedések végrehajtására van szükség. Ezek némelyike nagyon költséges lehet. És sokszor nem elég, hogy egy-egy kormányciklus vigye négy éven át ezt, ezeket a politikákat, hanem ezek hosszabb távon kell, hogy érvényesüljenek. A másik jelenség, amelyel szembe kell nézzünk, a válság, amely megtakarításokat, költségvetési megszorításokat tesz kötelezővé. Könnyű a kohézióról beszélni gazdasági növekedés idején, ám válság idején sokkal nehezebb ezt eh, az erre vonatkozó lépéseket megtenni. Van egy lengyel közmondás, szerint nehéz időkben mutat, mutatkozik meg a jó barát, hogy ki a jó barát. Hát most a nehéz időkben mutatkozik meg az is, hogy vajon megáll-e az európai társadalmi szociális modell. Most kell hozzájárulnunk ahhoz, hogy a versenyképességünket javítsuk, és a belső európai kohéziót erősítsük. Ezért oly helyén való, hogy a demográfiai kérdések, illetve a társadalmi kohézió kérdései terítékre kerültek a mai parlament ülésen is. Önök azok, akik döntést hoznak majd a parlamenti pacsoraiban ezekről a kérdésekről, hölgyeim és uraim. Ha elemezzük a jelenlegi demográfiai tendenciákat, trendeket, látható, hogy állampolgáraink viszonylagos jó, jó módja, illetve a társadalmi védettség támogatják, támogathatják a, a, a szülési kedvet. És meg kell hoznunk azok a döntéseket is, mely alapján a, a családi feladataink, családi felelősségünk és a munkahelyi feladataink összeegyezhetőek, illetve a nemek egyenlősége megvalósul a családi életben is. Beruhá, be kell ruháznunk az oktási rendszerekbe is, képeznünk, oktatnunk kell nem csak a fiatalokat, az időseket is, hogy aktívan a munkaerőpiacon maradhassanak. Innovációra van szükség Európában, és egyre több politikai lehetőséget kell biztosítanunk ezen változások végrehajtására. A munkaerőpiacokat aktív nőkre van szükség nagy számban, és a fiatalok való belépését kell támogatnunk. Segítenünk kell azt is, hogy a családi és a munkahelyi feladatok összeegyeztetőek legyenek, és hogy a, a családon belüli munkaterheket egyenlően tudják ki felosztani, legyenek felosztva a nők és a férfiak között a családban. Az egyik kiaknázatlan forrás Európában az 50 nem fölötti korosztály lehet, akik fizikailag erősebbek és intellektuálisan agilisabbak, mint bármikor korábban volt ez a korcsoport a történelem folyamán. Ez az a korcsoport, az 50-en túliak, akik a legjobban képzettek és oktatottak, már élnünk kell tehát ezzel a forrással. Mert a gazdasági fejlődés lehetőségét rejtik magukban az elkövetkező évtizedekben ezek az emberek. A lengyel elnökség bizonyos társadalmi, szociális célokat és rangsort is megállapított Európa demográfiai jövőjét illetően. Az idősebbek munkaerőpiaci aktivizálása tekintetében, illetve az, és ez folytatja a korábbi elnökségek munkáját, például a német elnökség erőfeszítéseit, amely az európai családi szövetséget elindította, de követjük ezzel a cseh és a magyar elnökségek munkáját is, melyek a demográfiai problémák különféle aspektusaival is foglalkoztak. Az Európai Tanács a mi ösztönzésünkre elfogadott néhány következtetést, mely az intézmények közötti jobb együttműködést irányozza elő, a szociálpolitika végrehajtása, a foglalkoztáspolitika, gazdaságpolitika jobb koordináció érdekében. Reméljük, hogy mindezek révén jobb, szisztematikusabb, rendszerszerűbb ez, információ is revalósul meg az intézmények között annak érdekében, hogy az a stratégiai dokumentum elkészüljön, mely a szociálpolitika témájában születik, és amely a gyakorlati, a tagállamokban összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok cseréjét erősíti majd. A kezdeményezés nyomán a tanács egy dokumentumot fogadott el, amely az öregedés, mint lehetőség a munkaerőpiacon témáját dolgozza ki. Ezt a jelenséget taglalja, és arról is, azzal is foglalkozunk el, hogyan fehérítjük ki a szürke gazdaságot ez a fiatalok számára is lehetőségeket rejt magában ez a folyamat. Hölgyeim és Uraim, az Európa, a 2020-as stratégia célja az, hogy Európát ismét növekedési pályára tegye, és ez azt is magában kell hordozza, arra is rámutat, hogy az európai társadalom öregedése az egyik strukturális gyengeség, ezért kell a jelenlegi tartalékokat jobban mozgósítani a munkaerőpiacon, hogy ez ellen tudjunk hatni. A demográfiai változások nagyon lassan történnek, ám a, a, akkumulatív hatások nagyon súlyosak lehetnek. Nincs tehát elvesztegetni való időnk, jobban, mint mondottam, össze kell egyeztetnünk a szakmai és a családi ö, életet, a szakmai tevékenységeket hozzá kell igazítani a, a magasabb várható életkorhoz, és a szociális partnereket is fel kell hívni ezen kihívásokra. És a közösség, az európai közösség alapértékeit és szem előtt kell tartanunk. Hölgyeim és uraim, a válság fényében, a válság kemény időszakában sem szabad lemondanunk Európáról. Dziękuję panie ministrze za pańskie uwagi e, i za wprowadzenie do dyskusji. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezeket a és ezt a bevezetőt az eszmecserénkbe. Ugyan a panelunk témáját is érintette. Most pedig megadom a szót Andor Lászlónak. Köszönöm szépen, Buzek elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselők, nagy öröm, hogy itt lehetek ma önökkel, hogy két olyan témát vitassunk meg, amelyek alapvető fontossággal bírnak társadalmink jövője számára. Egyrészt a társadalmi kohézió, másrészt pedig a demográfiai változás. A mai nehéz időkben, a nehéz gazdasági és pénzügyi, szociális helyzetben fontosabbak, mint valaha. Kedves képviselők, Európa demográfiai térképe változik, mindenhol öregszik a társadalom, nagyon sok tagállamban csökken a születésszám, és az európai keresőképesek száma jövő évtől már is csökkenni fog. Ez egy óriás kívás számunkra, de egy olyan kívás, amelyel szembe tudunk és szembe is kell, hogy nézzünk. 2006. októberében az Európai Bizottság egy közleményt hozott nyilvánosságra, amelyben különböző lehetséges politikai intézkedéseket javasolt a demográfiai változások megoldása érdekében. A gazdasági válság és annak hatása a költségvetésekre nagyon komolyan korlátozza a lehetőségeinket. Annak érdekében, hogy újra a gazdasági fejlődés útjára állítsuk az Európai Uniót, nagyon fontos, hogy kitartsunk a 2020-as stratégia célkitűzései mellett, és az európai 2020-as stratégia elismeri, hogy az európai jólét nem csak olyan tényezőkön múlik, mint a versenyképesség, hanem olyan hosszú távú tényezőkön is, mint a humán erőforrás minősége, a környezeti erőforrások hatékony felhasználása és a társadalmi kohézió. Ennek a stratégiának a sikere nagymértékben attól is függ, hogy hogyan tudunk megküzdeni a demográfiai változás állította kívásokkal, leginkább gondolok itt az előregedésre. A stratégia két fontos célja az, hogy 75%-os foglalkoztatottságot érjünk el a keresőképesek körében 20 és 60 év között, valamint, hogy 2020-ra nagymértékben csökkentsük a szegénységet és a társadalmi kirekesztést. De annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük és a generációk között erősítsük a szolidatást, csak akkor lesz lehetséges, hogyha az idősebb polgárok is aktív szerepet játszhatnak a társadalmakban. 2010-ben csak 46 6%-a az 55-64 év közöttieknek ö, ö, dolgozott az Unió 27 tagállamában. Ez 2001-hez képest már nagy mértékben növekedett, 9,8%-kal de még mindig nagyon messze vagyunk a 65 éves nyugdíjkorhatár elérésétől. 2009-ben a, a, az a kor, amikor valóban nyugdíjba mentek a polgárok, 61 év volt. A bizottság nagyon fontosnak tartja a nyugdíjrendszerek reformját, és a 11-es múlt hónapban bemutatott növekedési jelentésben is nyilvánosságra hozta ezt. Nagyon fontos a költségvetések fenntarthatósága, és ehhez fontos az is, hogy növeljék a tagállamok a nyugdíjkorhatárt, és hozzáigazítsák azt a az egyre növekvő várható élet az. Ez nagyon szép, hogy tovább élhetünk, de az is fontos, hogy megfelelő nyugdíjat tudjanak biztosítani a nyugdíjrendszerek, és így a hosszú életkornak az előnyeit ki kell használnunk, és hosszabb munka eh, vagy pályafutást is kell biztosítanunk a polgárok számára. Az öregedés kapcsolatos problémák eh, megoldása tekintetében fontos az is, hogy ne csak később menjenek nyugdíjba a polgárok, hanem képesek is legyenek tovább dolgozni. Ez azt is jelenti, hogy új lehetőségeket kell teremteni az idősebb munkavállalók számára. A nyugdíjról szóló készülő fehér könyvben kitérünk ezekre a problémákra, és megvizsgáljuk az aktív öregkor, időskor lehetőségeit, és ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk lehetővé tenni, hogy az idősek minél tovább aktívabbak maradjanak a munkaerőpiacon, illetve a társadalmi életben is. Az aktív időskor nem egy egyszerű e, eufemizmus, egy szép kifejezés, hanem arról szól, hogy jobb élhetőbb társadalmat kívánunk teremteni valamennyi életkorú polgár számára. Hölgyeim és uraim, jövőre nagyon nagy erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt a menetrendet e, előrébb rendítsük az aktív időskor és a generáció közti szolidaritás évében. Ebben az évben megpróbáljuk majd az időskorra kapcsolatos előnyöket és az ezzel kapcsolatos lehetőségeket előtérbe helyezni. A, az idősek, a fiatalok a jobb jövőjét próbáljuk majd biztosítani az előregedő társadalmakban. Hölgyeim és uraim, aztán van egy másik terület is, amelyet sürgősen meg kell oldanunk, ez pedig az egyenlőtlenségek növekedése Európa szerte. Láthattuk sok módon megnyilvánulni ezt. Nagyon sok ember kiábrándult, és a gazdasági élettől, a politikai élettől, a társadalmi élettől is eltávolodtak, elszakadtak sok ez az elidegenedés, ez a leszakadás aláássa az európai szociális modellt. Gazdasági szempontból az egyenlőtlenség aláása a biztos fenntartható növekedés, és ezeket a célokat nem érhetjük el anélkül, hogyha a növekedés nem lesz inkluzív, befogadó. Az elmúlt a jelenlegi időszakban nagyon fontos, hogy ezeket a területeket megvizsgáljuk. Először is ott vannak a földrajzi egyenlőtlenségek tagállamok és régiók között, és ez pedig az egységes piacot aláássa a perifériális területek gazdasági potenciáljának kiaknázatlansága további egyenlőtlenségekhez vezet, illetve társadalmi feszültségekhez. A gazdagok és a szegények közötti különbség úgy tűnik csökkent az Európai Unióban, ez jó hír, de még mindig nagyon nagyok a különbségek. A legtöbb e, regionális kérdésben felmerült a demográfia kérdése is, de egyelőre még hatott lépésekre nem nagyon került sor a kohéziós politika potenciálja na, elég alacsony jelenleg arra nézve, hogy megoldja a demográfiai problémákat túl gyakran a demográfiai változás csak problémának tekintik ugyanis, nem pedig lehetőségnek. Úgy gondolom, hogy itt szemléletváltásra lenne szükség. Aztán a fiatalok munkanélküliségé szemben is fel kell lépnünk. Biztosítanunk kell, hogy a fiatalok megfelelő képességekkel lépjenek ki a munkaerőpiacra. Ez egy nagyon fontos probléma. Nagyon sok cég vállal dolgozik, küzd azzal a problémával, hogy nem tudja feltölteni a munkahelyeket, mert nincs megfelelően képzett munkaerő. A szakképzett munkaerő hiánya a gazdasági helyzetet tovább fogja rontani, és a munkanélküliség is csak növekedni fog ennek köszönhetően. Aztán egy harmadik pont, amelyet említeni kívánok, az a migráció. Európának sokkal célzottabb szakpolitikát kell kidolgoznia a migráció tekintetében, itt pedig a szakképzett munkaerő szükségleteket kell figyelembe venni. Ez lenne tehát az első lépés a szociális biztonsági rendszerek harmonizációja is nagyon fontos, illetve a szakképzettségek elismerése és vonzóbbá tenni Európát a szakképzett bevándorlók számára. Végül, de nem utolsó sorban az aktív munkaerőpiaci politika és oktatási politika is nagyon fontos annak érdekében, hogy a migráns lakosság és gyermekeik a munkaerőpiacra is beléphessenek. Tisztelt képviselők, az Európai 2020-as stratégiával az Unió elismeri, hogy a teritoriális és társadalmi kohézióra nagyon nagy szükség van annak érdekében, hogy a növekedés és a munkaerőpiac hozta előnyek mindenki számára elérhetők legyenek. A foglalkoztatás és a szegénység nagy mértékben hozzájárul az egyenlőtlenségekhez, és az éves növekedési jelentés is felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális védelmi rendszerek javítására van szükség annak érdekében, hogy a legsérülékenyebbeket meg tudjuk védeni a költségvetési konszolidáció idején. Ez azt is jelenti, hogy a hogy itt a megszorítási intézkedések tekintetében figyelembe kell venni azt is, hogy a terhek egyenlően oszlanak meg, és ne okozzanak további egyenlőtlenségeket. A szociális védelem stabilizáló szerepét továbbra is fenn kell tartanunk. Az egyenlőtlenség ügyet csak úgy lehet hatékonyan feloldani, hogyha koordináljuk a politikáinkat, a bizottság, a tagállam és minden érintett fél között koordinációra van szükség, éppen ezért is számtok az önök hatékony támogatására is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Uh, thank you, Mr. Commissioner. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr. Uh, thanks a lot. now we start our Köszönöm szépen, és ezzel meg is nyitom az eszmecserét. Először is a portugál parlament képviselőjének, Matthias úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, miniszter úr, biztos úr, kollégák! Először is üdvözlöm a kezdeményezést, és nagyon is időszerű ez a mai konferencia, azonban bátraknak kell lennünk, és be kell venni az itteni kezdeményezéseket a közösségi napirendbe. Az ilyen jellegű beszélgetések, tárgyalások, eszmecserék megerősíthetik az európai projektet, Azért is, mert egy elgondolkozási időszakot élünk most, amelyben azonban konkrét lépéseket kell körvonalaznunk az európai civilizáció értékeinek őre az Európai Bizottság. Kreatívak akarunk lenni, innovatívak, és további értékeket szeretnénk képviselni. A történelem során Európa világító toronyként funkcionált a világban, már ami az értékeinket, elveinket, a társadalmunk megszervezését illeti, de ezen kívül abban a tekintetben is, hogy stabilitást, fenntarthatóságot biztosítottunk, annak érdekében, hogy a versenyképességet meg tudjuk őrizni, és erre tudjunk építeni. A globalizált világ, a globalizált verseny helyzete azt is jelenti, hogy kereskedelmi blokkok alakulnak ki. Olyan növekedést kell biztosítanunk, amely a társadalmunk értékeit megőrzi. Hangsúlyozni kell azt, hogy odafigyeljünk arra a jólétre, arra a vagyonra, amit létre kell hoznunk, hiszen ezt néha figyelmen kívül hagyjuk, és az európai szociális gazdaságnak erre szüksége van. Innentől kezdve tisztán kell látnunk, hogy a gazdasági növekedés hatékonyságának hiányosságai hatása vannak a szociális és demográfiai tendenciákra, amelyek az értékeink fenntarthatóságát aláshatják. Ez pedig az európai szociális modellt veszélyezteti. Ez azt jelenti, hogy különböző válaszokra van szükségünk, és ezeket észben kell tartani. Nem szeretném húzni az időt, ezért egy-két konkrétumra szeretnék összpontosítani. Először is politikai vezetőinknek a következő generációkra, és nem pedig a következő választásokra kellene összpontosítaniuk. A közösségi politikáknak, és ez a második megjegyzésem, figyelembe kell venniük a rugalmasság elvét, a pénzügyi eszközök esetében. Ezzel kell támogatni a különböző programokat, amelyek a növekedést segítik. Aztán egy másik nagyon fontos gondolat az az, hogy valós európai szociális modellt kell létrehoznunk, és ezt a generációk igényeihez kell igazítanunk. Aztán mi, mint európaiak, azon kell, hogy dolgozzunk, hogy az értékeinket a világban tovább terjesszük, hiszen csak így hozhatunk létre különböző modelleket. Olyan modelleket, amelyek a jelenlegi fenntarthatatlan rendszertől eltávolítanak bennünket. Ez nagyon fontos azért, mert különböző fejlesztési paradigmákkal, fejlődés paradigmákkal kell megbirkóznunk akkor, hogyha koherens társadalmat akarunk kialakítani. E, Köszönöm szépen a hozzászólást, a következő hozzászóló, a francia felsőház képviselője Jean-Louis Laurent úr lesz. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! A tegnapi eszmecsere, illetve a mai eszmecsere a gazdasági és szociális következményekkel foglalkozik, a demográfiai tendenciákkal, és sokszor a negatívumokra összpontosítunk. Nézzük, hogy mit is jelent számunkra az Európai Unió, mit is jelent akkor, amikor a különböző tagországok szembe kell, hogy nézzenek a globalizációval, az államadóság válságával, és azzal a szegénységgel, ami, amely azt hittük már 1950-ben eltűnt. De ez most a gyermekeket is érinti. Ez pedig azt is jelenti, hogy az alapító atyák, Európa alapító atyainak gondolatára, gondolatához kell visszatérnünk, a prosperitáshoz, figyelembe kell vennünk a bevándorló közösséget, egyrészt el kell fogadnunk ezt a közösséget, másrészt pedig reménységet nyújtanak az idősödő társadalom problémájára, és sokszor meg kell szabadulnunk az előítélet, előítéleteinktől, és nem szabad hagyni, hogy visszakarjuk őket küldeni a saját országaikba. Egyre fontosabb, egyre nagyobb gondot okoz az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés, ez egy visszatérő probléma. Azt gondolom, hogy nem szabad Európának szemet hunyni e felett, hanem az egész kontinens számára megoldást kell találni. Különösen az egészségügyi rendszerhez való hozzáférésre gondolok, ezt kéne hangsúlyozni, és ebben a tekintetben a oklevelek, a diplomák harmonizálását is nagyon fontosnak tartom, hiszen így a határon átnyúló együttműködést föl lehet lendíteni, és be lehet tölteni a megüresedett helyeket az egészségügyben. Egyértelmű jogalkotási háttért kell biztosítani az általános gazdaság érdekű szolgáltatások területén, és itt nagy mértékben számítunk Barnier biztos úr munkájára. Ezen kívül nem lehet csak a gondoskodó államra ö, hagyatkozni, megfelelő lépésekre van szükség. Európa legitim, annak ellenére, hogy a válság nagyon, nagyon fontos uh, szociális nehézségeket is felvetett, erre Európa adhat választ, és, uh, és hiteles választ az állampolgáraink számára. Valós vállásra van szükség, valós uh, eszmecserére az értékek tekintetében meg kell határozni az erkölcsi irányvonalat, és együtt kell működnünk annak érdekében, hogy ezt megvalósítsuk Európában. Gondolok itt eh, az oktatásra, a képzésre és a kutatásra is. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen a hozzászólást. A következőkben a jelentkezések rendjének megfelelően a lengyel felsőház elnökének Borosevic úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! illetve nem, hanem Jazovecka asszonynak, lengyel parlamenti képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a gazdasági válság akár előnyt is hozhat az emberi tőke, az emberi erőforrás jobb kiaknázása tekintetében. Ez Európa legnagyobb kincse. Ha körülnézzünk a világban, látható, hogy európaiak változtatták meg a világot. Ö, akár egy, az Egyesült Államokban, vagy, vagy, vagy Kínában működő vállalatokban, ám az új gondolkodásmód, amely, amely ezeket a változásokat hozta, akár Európán kívül is, megvalósítva azokat, Európából indultak, európai gondolatokból indultak. Ez az emberi erőforrásban rejlő potenciál olyan kincs, amely révén Európa versenyre kelhet a világ más részeivel. Beszéltek az ESZA jövőjéről. Ö, ö, nagy aggája hallgattam, hogy az Európai Szociális Alapot a szegénység elleni harcra kívánják használni kizárólag. Nem szakmai tám, képzésre és a munka világából a visszavezetésre az embereknek, hanem pusztán szociális támogatásra. Ez nem helyén való, szerintem, és ha számba veszük, hogy hány akadályt kell leküzdeni a munkavállalónak, akkor az kell legyen a feladat, hogy lebontsuk ezeket az akadályokat, és ebben, ebben szerintem nagyon lassúak vagyunk. Az európaiak nem élnek a mobilitás lehetőségével, sőt az európaiaknak pusztán 2%-a él a mobilitási eszközökkel. Sokat beszélünk a vállalkozásokról, a vállalkozási szellemről. Mik azok az eszközök vajon, amelyek, a vála- amelyek vállalkozás barátok, amelyek a vállalkozást szellemét erősítenek? Szerintem ezek nem elégségesek. A fiatalok vállalják általában az új munkahelyek kockázatát, és ez igaz a, a kihívás a nemzeti politika és a közösségi politika egészére, hogy a kisvállalatok indítására nem elégségesek az ösztönzőink. Nem segítjük elég azokat a fiatalokat, akik, akik saját kisvállalkozást nyitnának, amelyek új munkahelyet teremthetnének. Itt hiányosságot érzek. Aztán beszélünk a, a családbarát politikáról. De vajon meghallgatjuk-e a családokat, hogy mit akarnak, mit várnak a politikától? Kommunikálunk-e ezekkel a családokkal? Újra és újra elmondjuk, hogy szükség van ezek az eszközökre, támogatni kell a családokat. Kérdés azonban, hogy vajon meghallgatjuk az ő igazi, tényleges igényeiket, vagy milyen igényeket támasztanak a családok ezen politikákkal szemben. Az a benyomásom, hogy hogy rendbe kell tegyük ki kell takarítanunk egy nagyon régi házban, amely omladozóban is van. A belga munkaügyi miniszter szavait kell meghallgassuk, amely, aki azt mondotta, hogy Európa érdeke a hatos csomag, a six-pack gazdasági csomag vitele, és ennek a modellnek követésében egy szociális six-pack intézkedők csomag is bevezethető volna. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Andrzej Garazsevszkinek, a Szejm képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Két napos eszmecserét folytattunk, és ez megmutatta, hogy a demográfia és a szociális helyzet nagyon sok tagállamban eltérő, és ezek a különbségek sokszor nagyon nagyok, és például ott van az Egyesült Királyság, ahol az átlagos korra a munkavállalóknak a alacsonyabb, mivel a fiatal migráns munkavállalók is itt ehhez hozzájárulnak, akik viszont nagyon nehezen találnak munkát a brit munkáropiacon. Aztán ott van például Észtország, ahol sok probléma merül fel az egészségügyi szolgáltatásokkal. Például ez azt is jelenti, hogy az idősek csak bizonyos életkori képesek dolgozni, a foglalkoztathatóságok nem egyszerű. Tehát itt nagyon különböző problémákat kell megoldani, de de mi a közös ebben a két országban, az Egyesült Királyságban és Észtországban? Egyetelmű, hogy nincs elegendő munkája a fiatalok, és az idősebbek számára sincs elég munkája, és ezen kívül vannak strukturális problémák is, ami a munkanélküliséget illeti. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb probléma, amelyet meg kell oldanunk, az az új munkahelyek teremtése csak akkor dönthetünk arról, hogy az új munkahelyeket a fiatalok kapják-e, vagy az idősebbek. Igen, van egyfajta generációs változás, hiszen tovább élünk az idősek, ideértve magamat is, aktívabbak, hosszabb ideig maradnak aktívak, az aktívabbak pedig egészségesebbek és nincs szükségük oly gyakran az egészségügyi szolgáltatásokra, és hogyha aktívabbá tennénk az idősebbeket a munkaerőpiacon, az a nemzeti költségvetés és az érintett egyének számára is előnyös lenne. Lenne egy javaslatom a biztos úr számára. Egyes európai eszközöket ne tegyük általánosan, hanem egy olyan fajta toolboxot, egy olyan fajta eszköztár dolgozzunk ki, amely sokféle, ahol a tagállamok maguk választhatnak, és úgy használhatják majd ezeket az eszközöket, ahogyan az nekik jó. Ne egy egységes eszköz legyen, ne egy egységes eljárás vagy javaslat, a, hanem többféle, hogy használható legyen Észországban is, és az Egyesült Királyságban is. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Herman de Croo képviselő úrnak Belgiumból. Aha. Dobrze. W takim razie proszę o zabranie głosu pana Jesmonda Mulieta. Megadom a, a máltai parlament képviselőjének adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár Máltán a munkanélküliség nem túlságosan magas, még mindig ö, szembe kell néznünk a munkaerőpiacon piacon való résztvétel problémáival, gondolok itt különösen a nőkre, amely alacsony a 40 éven fölüli nők esetében. Az itt körvonalazódó megoldások általában a gyermekgondozásra összpontosítanak, és Málta a jelenlegi kohéziós programból erre a politikára von le pénzforrásokat. A, hogy a kérdésem pedig a következő, hogyan fogjuk megpróbálni csökkenteni a bürokratikus terheket a munkaadók számára, és hogyan próbálunk olyan körülményeket biztosítani, amelyek a beruházást kedvet nem veszik el, és hogyan hozunk létre új típusú munka, munkahelyeket. Nem értek egyet Augustin szenátorról, hogy a globalizáció helyi szinten megvalósul. Vannak olyan régiók, vannak olyan országok, amelyek nincsenek jó helyzetben ahhoz, hogy egyedül birkozzanak meg a globalizációval. A gondolkodásmódot kell megváltoztatni Európai Unió, eh, Európai Unió szintjén, a legjobb gyakorlat megosztásával, és a fiatalokat a munkanélküli segélytől inkább a munkahelyre, munkahely találás felé kell segíteni illetve a munkaetikát kell erősíteni, hogy megerősíthessék, konszolidálhassák jövőjüket. Ami pedig a gyártási költségeket illeti, gondolok itt konkrétan az energia, energiára. A kohéziós politika ezen a területen nagyon fontos eredményeket produkálhat. Hogyan fogjuk az energia árát csökkenteni, például olyan országok esetében, mint Málta is, amely 99%-ban a foszilis tüzen, tüzelőanyagokra hagyatkozik az energiatermelés területén. Ezen kívül az épületeinket energiahatékonyabbá kell tenni, valamint segíteni kell a KKV-knak abban, hogy kiaknázhassák az új lehetőségeket és csökkentsék energiaköltségüket. Ezen kívül nagyobb mértékű kutatást kell folytatni ezen a területen. Tegnap van Nisztelrooy jelentéstevő úr utalt a kutatásra, különösen a kutatásra alokált összegek növelésére, valamint a konvergencia országok, konvergencia régiókra utalt, hogy hogyan fogunk, fogjuk őket segíteni abban, hogy a további finanszírozási lehetőségeket kihasználják. Azt mondta, hogy a kiválósághoz vezető utat fogja körvonalazni kapacitásra van szükség a klaszterek kialakítására a technológiai kutatások területén. Tehát nem csak a konvergencia területek vannak hátrányos helyzetben, hanem elképzelhető, hogy vannak olyan régiók, illetve országok, amelyek egy átmeneti szakaszba kerülnek most, és nincs feltétlenül megfelelő kapacitásuk a bizonyos hagyományok miatt, esetleg nincs nem használták ki megfelelően a kutatásra fordított összegeket eddig, vagy esetleg a földrajzi elhelyezkedésükből kifolyólag esetleg perifériás területeken vannak. Tehát véleményem szerint a kutatás, az innováció segíthet. Nézzük meg, hogy melyek azok a régiók, amelyek támogatásra szorulnak, szorulnak hiszen az európai alapoknak ezekre a régiókra kell összpontosítaniuk, azokra a régiókra, amelyek segíthetnek a globaliz globalizáció kihívásával való megküzdésben. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Most pedig Venyelova asszony. Kap szót a bolgár parlament képviselője. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, hölgyeim és uraim! A bolgár delegáció nevében szeretnék köszönetet mondani ennek az együttes parlamenti ülésnek a megrendezéséért. A növekvő munkanélküliség, az előregedő lakosság és a nyugdíjrendszerek reformjának szükségessége Bulgáriában is nagyon fontos. Ezek a, a, a problémák leginkább az elmúlt évek hanyagsága miatt súlyosbodtak, de jelenleg a jövőért kell dolgoznunk, azért, hogy a jövő számunkra és gyermekeink számára jobb legyen. És e tekintetben az egyik fontos lépés az, hogy növeljük a nyugdíjkorhatárt. Jobb mutatókra van szükségünk ahhoz, hogy javítani tudjuk ezt a rendszert, és hát tudjuk, hogy ez a folyamat nem lesz gyors, éppen ezért kérnénk az Európai Unió valamennyi tagállamát, hogy osszák meg egymással a bevált gyakorlatokat. A bevált gyakorlatok cseréje mindig nagyon hasznos. És egy kicsit beszélnünk kellene a szolidaritásról is. Ami Bulgáriát illeti, szeretném kiemelni, hogy a bolgár polgároknak is jó lenne, ha tudniuk, hogy nincsenek egyedül. 60 év feleltieknek továbbra is a munkaerőpiacon kellene maradniuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy e héten a bolgár parlament a 2020-as 2012-es költségvetés elfogadásáról tárgyal, és ez a költségvetési vita is figyelembe veszi azokat a szempontokat, amelyekről itt is szó esett. Az elfogadásra kerülő uniós intézkedéseknek valamennyi tagállam támogatását élvezniük kellene. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következőkben megadom a szót Gurmaizita asszonynak, az Európai Parlament képviselőjének. Köszönöm. Köszönöm. Örülök, hogy a, lengy a lengyel elnökség során ö, folytatjuk ezt a vitát, és magyarként örülök annak, hogy a lengyel kollégáinkkal együtt a régi mondás szerint lengyel-magyar két jó barát, alapján tudunk közösen, tudtuk közösen a soros elnökségek során továbbírni ezt a témát. Európa változik, és fontos, hogy gyak, még gyakrabban tartsunk parlamentközi vitákat. A fiatalság körében egyre magasabb a munkanélküliség, a nyugdíjreformról beszélünk. Öröm, hogy itt van Andor úr közünkben, aki az új fehér könyvért felelős a e témában. Az ifjúság körében érvényesülő munkanélküliség körében mondhatjuk, hogy 25 millió munkanélküli ből 5 millió fiatal. Ha megnézzük ezt az 5 milliót, közöttük több nőt látunk, mint fiatal férfit. Ezért hiszek abban, hogy nagyon fontos volt, amit Barozó úr mondott, nagyon világosan a fiatalok körében levő munkanélküliségről, mert nagyon fontos hangsúlyt helyezett el. Most vagyunk tanulni az arab tavasznak, és éppen most jártam Togóban az afrikai-karibi csendes óceáni találkozón, érzékelve, hogy nem csak európai probléma ez, hanem világszerte érvényesülő probléma a fiatalok munkanélkülisége. Ám a jó hír, hogy sőt, Afrikában még rosszabb a helyzet, mint nálunk. Szerintem egy ketyegő bombán ülünk, úgyhogy meg kell találjuk a, a megoldás módját. A nyugdíjreform kérdését illetően, amelyet képviselőtársam említett, nagyon fontos téma ez, és nagyon nem örülök a fehér könyv csúszásának. November 9-ére vártuk, sőt, még korábbi dátum is elhangzott, és a, a reform nemi kérdését illetően nem vagyok elégedett. Minden ötödik nő szegény Európában. És ha az új nyugdíjreformnak nem lesz egy, egy a, nőjogi ö, kihatása, akkor 25 év múlva minden nő szegény lesz Európában. Elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy megengedjük ezt a jelenséget? Szerintem nem. Ezért fontos az, hogy Vivian Redding asszony, aki a egyenjogúságért felelős ebben a fehér könyvben, tájékozódjon erről, és legyen egy külön nőjogi vetülete a fehér könyvnek. Mert 52%-a a lakosságnak nő, ezzel foglalkoznunk kell. A demográfiai kihívások tárgyában világossá akarom tenni mindannyiunk számára, hogy a család és a munka összeegyeztetésének problémáról beszélt. Szöltember urat hallgattam tegnap Berlinben az SDP konferenciáján, ahol a legjobb gyakorlatokról beszélt. Meg kell tanulnunk ezekből a tanulságot húzni, akkor is, hogyha ha nem európai, ja, hiszen ez egy norvég példa. Tehát átlagban családonként két gyerek van Norvégiában, és ami egy jó arány, úgy tűnik Norvégia megértette, hogy ahhoz, hogy túléljen a család, a nőnek képesnek lenni dolgoznia, ehhez kell megfelelő ellátási intézmény, óvoda, bölcsöde, és akkor túléli a társadalom a kihívást. Persze nem egyszerű ezekre a kihívásokra választani. Most Európa változik. Mit jelent ez? Azt, hogy nem csak egy pénzügyi, gazdasági válságnak vagyunk tanulni, hanem egy morális, erkölcsi válságnak is. Ha megnézzük, hogy az európai polgár mit gondol rólunk, és hát látjuk az európai parlamenti választásokon 42% megy el csak szavazni, Hát én az európai polgári kezdeményezésnek voltam szerzője Lamassur úrral együtt, mert révén az, az egyszerű polgár is részt vett Európa építésében ezen eszköz részén amely 2012. áprilisában lép életbe. Ám a kérdés az, hogy az állampolgárainkat jól, jól bánunk-e velük, jó kapcs- megfelelő kapcsolatokat tartunk-e fenn velük, mi, parlamenti képviselők, vagy mennyire vannak közel álló, milyen kapcsolataink vannak a polgárokkal. Az európai polgárok megfelelő választ követelnek arra, hogy mi, le, mi a pokol lesz a következő lépés. Mit várjak, mi a, mi a sorsom, mit várhatok a politikától Vajon holnap vehetek -e egy pár cipőt a gyerekemnek, vagy sem? Tehát beszéljünk kohézióról, demográfiai kihívásokról, de minden esetben realisták kell legyünk és észszerűek. Ezért hiszek abban erősen, hogy amikor ezekről a témákról tárgyalunk, felelős döntéshozónak kell mutatkozzunk. Nézzük meg, mi lesz a hétvégén. Mindenki érzi, hogy hogy hatalmas felelősség van a vállunkon, és a gyorsaság nagyon sokat számít. Vállaljuk a felelősséget az 500 millió emberért. Örülök, hogy, hogy oly sok lengyel kollégám van itt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gurmai asszony, köszönjük szépen, és most pedig megadom a szót Elena Gajduskovának a Cseh Szenátusból. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyem és uram, először egy általános észrevétel részemről a témával kapcsolatban, majd konkrétabban hozzászólnék a kutatás és fejlesztés, az oktatás szerepéről a gazdaság támogatásában. Először is köszönetet mondanék a lengyel elnökségnek azért a témáért, amelyet erre a konferenciára kiválasztott. A társadalmi kohézió, az Európa Szociális Modell, Európa jövője szempontjából, sőt a világ szempontjából is egy nagyon fontos téma. És látható, hogy a a tagállamok hozzászólásaiból, hogy ez a téma nem kap elegendő figyelmet. Szinte valamennyi együttes parlamenti ülésen, rendezvényen ott voltam, és nagyon sajnálom, hogy, hogy ma nincsenek olyan sokan jelen ezen az ülésen. Úgy gondolom, hogy ez egy általánosabb probléma Európában, amelyről beszélünk. Mi a cseh köztársaságban nagyon nagy, nagyon nagy kételkedéssel figyeljük az Európai Uniót. Nap mint nap láthatjuk ezt a szkepszis a lakosság, a média, amikor Európáról gondol, amikor Európáról, Európáról beszél, akkor leginkább a támogatásra, a pénzre, valamint a bürokráciára gondolnak. Egyáltalán nem érzik úgy, hogy Európa segíthetné őket, vagy segíteni őket. De el kell mondanunk, a polgároknak, ott csak egységes Európaként tudunk a globális világban érvényesülni. Meg kell védenünk a kontinensünket, azt a kontinenst, ahol a legjobbak az életkörülmények. Azt a kontinenst, ahol fenntarthatóságra törekszünk és ez a célkitűzés önmagában is jó indok a további integrációnak. Ez egy olyan jövőkép, amely remélem, hogy valóban megszólítja majd az európai polgárokat, és megnyeri magának az európai polgárokat. A társadalmi kohézió tekintetében valóban tovább kell lépnünk, és ezt európai ügyé kell tennünk, hiszen ez egy olyan ügy, ez egy olyan dolog, amelyet a tagállamok még nem igazán érteltek meg. Most pedig kapcsolódnék az előttem szólóhoz, ami a kutatás és a tudományt illeti, ezeket is mindenképpen forrásokkal kellene támogatnunk. És a, nyilván ezt a kohéziós politika keretében is megtehetjük a kevésbé fejlettebb tagállamokban. Ez valóban célkitűzése lehet a közös politikának, de például nálunk az a probléma, hogy a tudományos intézmények Csehországban leginkább egy városra, Prágára koncentrálódnak, és Prága ugye a fejlettebb régiókhoz tartozik. És az ilyen régiók nem igényelhetnek kohéziós eh, forrásokat, és ez nagyon, kár, nagyon nagy kár, hogyha a tudósokat támogathatnak, akik már jelenleg is nagyon jó munkát végeznek, akkor akár kiválóvá is válhatnának és a versenyképességünket és a növekedésünket támogathatnánk ezzel. Tehát ez lett volna egy kis észrevétel a tegnap elhangzottakkal kapcsolatban, amit Roy úrtól hallhattunk. És úgy gondolom, hogy más kis tagállamok is küzdködnek hasonló problémákkal, és akkor még egy jó kívánság, illetve egy kívánság a 2012-es évre nézve az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek azt kívánom, hogy ki tudjanak dolgozni egy közös jövőképet, egy új európai jövőképet, amelyel, amelynek segítségével polgárainknak békét és jólétet tudnak majd biztosítani a jövőben is. És én úgy gondolom, hogy ezt közösen el is tudjuk érni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót. Kevin Hopkins úrnak az Egyesült Királyság. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire élveztem a gurmai asszony hozzászólását, szenvedélyes hozzászólását a munkanélküliség témájában, illetve a szociális problémák témájában. Nem mm, azt hiszem, hogy ez teljes munkanélküliségi problémára utalt, nem csak a fiatalokra, nagyon meglepő üzeneteket hallottunk az elmúlt két nap során. Vannak olyan országok, ahol az alacsony születési ráta okoz problémát, Nagy-Britanniában pontosan az ellenkező a probléma, növekszik a társadalom. Azonban nagyon magas szintű bevándorlást láttunk azon országokban, ahol alacsony a születési ráta, illetve kevés a képzett fiatal. Ugyanakkor nagy-Britániába bevándorolnak, emberek olyan országokba, ahol elég nagy a munkanélküliség, és üdvözöltük a fiatalokat, a képzett fiatalokat más országokból, akik elhagyják országukat, és ott a képzett munkaerő hiányának problémája merül fel. Ugyanakkor a befogadó ország, mint Nagy-Britannia, befogadja ezeket a képzett fiatalokat, és a helyi fiatalok viszont munkanélkül maradnak. Ez elveszi az ösztönző kedvet a kormánytól, nem, kép, nem nyújtanak képzést ezeknek a fiataloknak, hiszen különösen Kelet-Európából nagyon jó képességekkel rendelkező képzett fiatal munkaerő érkezik, és bizonyára ők a legjobbak az önök társadalmaiban, hiszen csodálatos országból kell, hogy jöjjenek, hogyha ilyen kiváló munkaerők. Tehát nagyon képzettek, nagyon tehetségesek, nagyon jól beszélnek angolul, mi pedig ugye az angolon kívül semmilyen idegen nyelvet nem beszélünk. Ez azonban része a munkanélküliség általános problémájának, hogyha nem, ezt nem fogjuk megoldani nagy bevándorlási hullámokkal, szerintem a munkanélküliséggel foglalkozni kell a fejlett világban, illetve az egész világon. Nem megszorító intézkedésekkel fogjuk megoldani. Természetesen nagy a nyomás most, hogy az államháztartást ilyen intézkedésekkel állítsuk helyre, ez azonban magasabb munkanélküliséget, alacsonyabb adóbevételt, illetve magasabb ö, szociális Mm, támogató befizetéseket hoz létre. Nem feltétlenül ez az előrevezető út. Az életszínvonal csökkent bizonyos országokban ennek eredményeképpen. Meg kell próbálnunk valahogy megélnünk, azonban van még plusz kapacitás, gondolok itt a munkanélküliségre, illetve emelni kívánjuk a életszínvonalat is. Tehát először is ott van az egyik oldalon az alacsony termelékenység, a másik oldalon pedig a kapacitás, a felesleges kapacitás, a plusz kapacitás. Tehát, hogyha kettőt összehoznánk, akkor a gazdaságot fellendíthetnénk, a munkanélküliség csökkenhetne, az életkörülmények, az életszínvonal növelhetne, növekedhetne. Hogy hogyan tesszük ezt meg? Hát természetesen ez már egy másik probléma, problematika, most erre nincs időm de szerintem ebbe az, ez az, ezen az úton kellene elindulnunk. Európai Unió, illetve a fejlett országok megpróbálnak megbirkózni a pénzügyi deficittel, és azt hiszem, hogy le kellene vonni a 30-as évekből a tanulságot, amikor mindenki csökkentette a kiadásokat, nagy munkanélküliséget hoztak létre, és ekkor ekkor a, a 30-as évek végén a kenciánus politikákkal kezdődött meg a helyreállás. Most pedig megismételjük ugyanezeket a hibákat, a múlt hibáit. Tehát, hogyha egy valós szociális kohéziót szeretnénk létrehozni, illetve szociális modellt, akkor meg kell változtatnunk a gazdasági irányításhoz való hozzáállásunkat, és az állampolgárok érdekeit kell figyelembe venni, nem pedig a piacok kedvének, kényének kell kitenni őket. A piacok az elmúlt 30 évben nagyon is divatossá váltak, a gazdaságunkat a piacgazdaság keretében irányítjuk, azonban nem sikerült teljes körül foglalkoztatást biztosítani, tehát ezzel kell foglalkoznunk, vissza kell térnünk az intervencionista gazdasághoz, nem szabad csak a piacra hagyatkozni, a globalizációra, illetve az abolátlan piacokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következőkben a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és engedje meg, hogy bevezetésképpen nagy elismerésemet fejezzem ki a lengyel elnökségnek, hogy a szociális témákat tűzte napirendre. Ma egy olyan érzésem van, hogy az utóbbi egy évben összesen ebben a teremben, a plenáris teremben nem beszéltünk annyit a szociális problémákról, mint ez alatt a két nap alatt. Ez nyilván abból is adódik, hogy eluralta a gondolkodásunkat a gazdasági válság megoldásának a, megoldásainak a lehetősége de nagyon gyakran nem vesszük észre hogy itt van, itt van megéljük egy köztünk van egy olyan szociális és értékválság amit, amit, ami következményeiben legalább olyan súlyos lehet mint a, a gazdasági válság úgy érzem hallgatva a vitát hogy nagyon jó elemzéseink vannak és úgy tűnik hogy mára már jó diagnózisaink is vannak. néha azt is tudjuk hogy mit kellene tenni de hogy hogyan azt arra valószínű nem túl sok egyelőre a válasz és ez gy van gyakorlatilag minden téren és minél előbbre halad az idő annál, annál inkább annak vagyunk szemtanúi hogy a szétfejlődés az európai tagállamokban olyan, olyan nagymértékű hogy nehezen találni a közös gondokra is egyforma megoldásokat. a demográfiai válságból kiindulva hadd had mondjak mindjárt egy példát a, itt az európai parlamentben igazából nincs sok eszközünk a, a szülési ráta megjavtására egy, egy ilyen eszköz van az anyasági szabadságról szóló, szóló legislatíva. A tanácsról érkező hírek azt mondják, hogy ez a javaslat, amit a parlament elfogadott, ezt a tanács nem tudja akceptálni, és gyakorlatilag ez a, ez a javaslat bebukott. Úgyhogy a, a és ez, ez is azt mutatja hogy rettenetesen nehéz ma már egy minimális standardot találni azokra a megoldásokra amiket közben a tagállamok kitaláltak. arról nem is beszélve hogy a legtöbb esetben az európai intézményeknek nincs is hatáskörük a szociális szférában. De ha már nálam a szó és nem kell külön kék kártyát emelnem akkor hadd kérdezzem meg hogy mi a mostani helyzet, mi, mi lesz az anyasági szabadságról szóló legislatívának, a törvénykezésnek a sorsa. Vajon visszakapjuk a bizottságtól új formában, vagy, vagy mi, fog, mi fog egyáltalán történni? Az aktív idősödéssel kapcsolatosan nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ez, egy, ez is egy olyan gond, ami talán nem a ma gondja, de a holnap gondja és mivel a holnap gondja még talán van időnk, van időnk gondolkodni azon, hogy milyen jó megoldásokat találjunk, a biztos úr emltette azt hogy az fifty five éve fölülieknek csak a forty seven a van jelen a munkaerőpiacon ha a nők esetében megnézzük ezt a számot ez még sokkal alacsonyabb thirty seven amiből az következik hogy nem egyformán idősödünk a, a nők hamarabb idősödnek és másként idősödnek más kihvásokkal néznek ebben a, fázisban szembe mint a, férfiak. tehát érdemes, időnként még a lerágott csontokat is újra értelmezni mert valljuk be őszintén hogy nem mindig divatos különösen nem válság idején az egyenlőségről a, a nőjogi problémákról beszélni de bizony nagyon gyakran nagyon komoly gazdasági következményei és összefüggései vannak. van egy másik kérdésem is és hadd használjam ki ezt a lehetőséget a szegénység csökkentéséről mindnyájan tudjuk hogy azóta hogy a, a, two thousand and twenty as stratégiában kitűztük a twenty milliós csökkentést azóta legalább twenty millióval növekedett a szegények illetve a szegénység kockázatával élők száma. azt mondják a mostani statisztikák hogy legalább twenty millió a szegénységben élő gyerek. itt megint csak az a kérdés hogy mit tudunk mit tudunk európai szinten tenni ezzel a kérdéssel mert ennek is nagyon komoly gazdasági összefüggései vannak mert hisz a jövő munkaerő forrásait korlátozza. Nem, ezek a gyerekek nem kerülnek olyan jó helyzetbe hogy ugyanolyan iskolázottságot érjenek el mint azok akikről andor biztos úr beszélt hogy bizony növekszenek a, különbségek. és ennek is nagyon örülök hogy, erről szó esik hogy nagyon nagyok a különbségek a, szociális különbségek. itt eszembe jut egy nagyon, nagyon jeles történész mondása hogy sokkal kisebbek voltak a szociális és jövedelembeli különbségek akkor, amikor ezek véres háborúkhoz vezettek. Mit fogunk ezzel tenni? Mit lehet egyáltalán európai szintről ezekkel a hatalmas különbségekkel kezdeni, miközben tudjuk, hogy hatalmas szociális feszültségeket generálhatnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És most megadom a szót Jena Tom asszonynak az észt parlament részéről. Tessék, megadom a szót. No, aha, aitäh, ma pean tunnistama, et ma olen veidike mureks sellepärast. Köszönöm szépen, elnök úr, be kell vallanom, hogy egyre inkább aggódom. Talán túlságosan is elragadtattam magam tegnap, illetve a mai hozzászólásomban talán azt hiszik most, hogy Észtország nem elég sikeres tagállam az Európai Uniónak. Nem, egyáltalán nem teljesítünk olyan rosszul. Búzelk elnök úr nemrégiben látogatást tett az észt parlamentben, és gratulált nekünk, és mi ennek nagyon örültünk. Az emberek gyakran azt mondják, hogy, hogy a pohár lehet félig tele vagy félig üres, hát az én parlam mindenképpen félig tele van és hát sokszor esett már arról, ami Észtországban már mi megoldunk, például a szülői szabadsági rendszerünk nagyon jól működik, például az anyák 16 hónapig teljes fizetést kapnak szülés után, az előző jövedelmük alapján kapják ezt a jövedelmet. Nálunk van egy 60 plusz program, amely hasonló az 50 plusz programhoz. Mi is megpróbálunk mindenkit a munkaerőpiacra jutatni. Mi növeltük a nyugdíjkorhatárt. Nálunk sokan a munkából mennek a temetőben, mert sajnos a férfiak egy része nem él olyan sokáig, hogy elérje a nyugdíjkorhatárt a nagyon nehéz költségvetési döntésünket is elismerték. Mi voltunk az osztályások az Európai Unióban, de hát mindennek természetesen ára is van. És akkor most visszatérnék megint a pohárhoz, hogy lehet ez félig üres, és mindennek megvan az ára, más oldalon meg kellett fizetnünk ezekért a sikerekért a legnagyobb család Észországban, a 16 gyermeket nevel, ki kellett, hogy költözzön az Egyesült Királyságba. És a hát Hopkins úr említette, hogy az Egyesült Királyságban sem minden túl fényes, de mégis úgy látszik, hogy jobb a helyzet ott, mint Észországban, hogyha egy ilyen sok gyermekes család inkább Észországban oda költözött. De más programokat is útjára indítottunk, például az orvosokat is támogatjunk, akik hajlandók olyan területekre költözni, ahonnan mindenki már elvándorolt. 50 ezer eurót fizetünk nekik évente azzal a feltétellel, hogy ott maradnak azon a területen 5 évig. De az Egyesült Királyságban akár három hónap alatt is megkereshetik ugyanazt a pénzt. Tehát elindítottunk mi programokat, de mit tudunk ezzel elérni? Hogyha kohéziós politikáról beszélünk, akkor úgy gondolom, biztosítani kell azt is, hogy a forrásokat egyenlően osszuk meg. A pohár ugyanis sohasem lesz teljesen teli. Mindenhol vannak problémák, az új tagállamoknak finanszírozási problémákkal kell szembenézniük, a régi tagállamokban a születési szám túl alacsony. Holnap elfogadásra kerül a költségvetés az észt parlamentben. Én ezt nem igazán támogatom, én is részt vettem a Költségvetési Bizottság munkában, de el kell fogadnunk, mindannyian, mindannyiunknak hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy Európa ki tudjon lábalni az adósság válságból. Szeretném kiemelni, hogy, hogy mindennek van ára, és sok tagállam számára az ár már most is túl magas. Amikor kohézőről, szolidaritásról beszélünk, akkor ezt is őszintén be kell vallanunk. <coughs> Köszönöm szépen. És most megadom a szót mille Lajos úrnak a Magyar Parlament részéről. Szépen elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A két nap folyamán bármelyik elemét érintettük a napirendi pontoknak, beszélhettünk a demográfiai folyamatoknak a sajátosságairól, vizsgálhattuk a migráció kérdését vagy a nők helyzetét a munkaerőpiacon vagy akár a fiatalok és idősebbek helyzetét végül is egyben közösek voltunk szinte minden hozzászólóban megszólalt az aggodalom az európai modell értékállósága iránt megszólalt annak a fölismerése hogy az úgynevezett európai modell vagy jóléti modell vagy kénziánus modell válságban van vagy legalábbis komoly válság fenyegeti. Néhány elemét szeretném csak kiemelni az eddig elhangzottaknak, és néhány szempontra felhívni a figyelmet. Amikor a nők munkaerőpiaci helyzetéről beszélünk, akkor pontosan kell látnunk azt, hogy amíg fönnáll az ellentét a munkavállalás, a karriervágy és a családalapítás között, addig a nők nagyon nehéz helyzetben vannak. A lehető legenyhébb következménye ennek a szembenállásnak az, hogy a nők egyre idősebb korban vállalnak csak gyereket, és én ismétlem hangsúlyozom, ez csak a legenyhébb következmény, és ennek a demográfiai, szociális hatásait ismerhetjük akár a jelen problémáiból is. Tehát amíg ezt az ellentétet a karrier és az otthon között nem tudjuk különböző technikákkal, jogi garanciákkal tompítani, csökkenteni, megszüntetni, addig újra termeljük ezt a válságtünetet. Többfajta szempontból fölmerült az oktatás fontossága. Ezen az egyetlen ágazaton belül csak egy apró példával hat, ö, próbáljam bemutatni, hogy milyen dilemmák, milyen polémiák jelennek meg itt is az idősek és fiatalok között. Tudjuk jól Magyarországon is általános jelenség, hogy az oktatásügy elég komoly válságban van. Nem vonzó a fiatalok számára a pedagógus életpálya. Ennek ismét nem akarom elmondani az összes következményét, viszont ilyenkor természetesen adódik a szándék, a politikai szándék, hogy <clears throat> életpálya modellt kínáljunk a fiataloknak. Abban a pillanatban viszont azzal kell szembesülni, hogy hogyan fogjuk a bérezést megoldani, akár ezen az egyetlen területen belül. Hiszen, ha vonzóvá akarom tenni az életpályát, akkor a pályakezdők számára megfelelő szintű bérezést kell ajánlani. Igen ám, de akkor rögtön belső bérfeszül, bérfeszültség léphet föl, hiszen azt mondják az idősebb kollégák, az idősebb pedagógusok, hogy akkor ezzel mintegy lebecsüli a jogalkotó az ő munkájukat, hiszen a pályakezdők sokkal előnyösebb helyzetből indulnak el, mint ahová ők elértek több évtizedes munka, szakmai munka után. Tehát már ebben a modellben is megjelenik ez a fajta ellentét. Ennek a megoldása, harmonizálása egy nagyon komoly szakmai feladat, enélkül viszont megint csak újra termelünk olyan feszültségeket, amelyeket éppen tompítani akarunk. Ha már azzal kezdtem, hogy úgy érzékeltem, hogy közösen aggódunk az európai modell jövőjéért, akkor arra is föl kell, figyelni, vagy föl kell hívni a figyelmet, hogy valóban nem csak Európa van mozgásban, hanem a globális világ is nem, hivatalos ugyan még, de lehet hallani eurázsiai, e, unió kezdeményezésről. nem tudom ennek az esélyeit, feltehetőleg nyilván orosz gazdasági érdekek dominálnak mögötte, de azt látni kell, hogy ebben a globális világban is bármikor megjelenhetnek újabb versenytársak, és átrajzolhatják az eddigi térképet is. Tehát ebben a versenyfutásban sajnos most nekünk nem csak az adott válsággal kellene megküzdenünk, hanem arra is fel kell készülnünk, hogy a globális piacon újabb versenyzők, újabb versenytársak fognak megjelenni, akiknek az erejét még nem is tudjuk pontosan felmérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig Andrzej Grébnek adnám meg a szót, lengyel európai parlamenti képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, Marsal úr. A mai ülésünk és az eszmecsere a társadalmi kohézióról és a demográfiai problémákról, illetve a fenntartató fejlődésről egy nagyon is specifikus kontextusban került megrendezésre, hiszen a december 8-ai, 9-ai Európai Uniós csúcson megvitatásra kerül a válság, a válság megoldásainak lehetősége, és hát ez az Európai Unió és az Eurózóna jövőjét is nagyban meg fogja határozni. Itt szó lesz a tagállami költségvetésekről, és, és hát e, fontos ezen problémák megoldása, hogy a pénzügyi kohéziót ne fenyegesse semmilyen veszély jövőben. De hát amikor arra van szó, hogy a kiadásokat csökkenteni kell, akkor elsősorban mindig a szociális kiadásokat csökkentik. Ma, amikor a szociális társadalmi kohéziónak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk, még inkább jelentőséggel bír az, hogy eh, ennek a problémának külön figyelmet szenteljünk. hogyan lehetne legjobban a nézeteket kifejezni, hogyan lehetne legjobban szólni az egyes tagállami problémákra. Hát a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben az ilyen közös viták során. A, a diákok is sokszor felteszik nekem azt a kérdést, hogy hol vannak az emberek, a polgárok, akikről a politikusoknak gondoskodniuk kellene. Hol van a politika alanya? Kihez szól a politika? Most akkor a polgárokhoz szól a politika, vagy sem? Úgy gondolom, hogy nagyon érzékenyen oda kellene figyelnünk a kommunikációra. Valamennyi európai intézmény ugye úgy tűnik, hogy a válságról beszél, de úgy gondolom, hogy mindennek a, az a következménye, hogy, hogy valamennyi tagállam polgárainak életszínvonala csökkenhet. De miért is a kárra? A 2012-es költségvetésről szóló vita ugye kompromisszummal végződött. A tagállamok úgy döntöttek, hogy nem kívánják az összeg egészét elkülöníteni különböző célokra. Ahol, tehát például az Európai Szociális Alap projektjei közül sem fog mind lezárulni, nagyon soknak a finanszírozása csökkenni fog. És ez is egy fontos elem, amelyről itt szó kell, hogy essen ezen a eszmecserén. Um, a biztos úr és az elnökséget képviselő miniszter úr is hangsúlyozta jelentőségét annak a projektnek, amelyet ugye az Európai Unió 2020-as stratégiájának nevezünk ami tetszett nekem az eddigi előadásokban, az az, hogy a nagyon technikai leírásáról, leírásától annak, hogy mit is jelent az Európai Unió, elmozdultunk. Úgy gondolom, hogy a, a szociális problémákról szokadjásán, hiszen a fiatalok 50%-a úgy hullik ki az oktatási rendszerből, hogy nem szerez semmiféle végzettséget. És nekik mm, milyen esélyek vannak arra, hogy a közeljövőben munkát találjanak, hogyha, hogyha figyelme vesszük, a 15%-ok még az általános iskolát sem végzi el. Tehát itt ők nagyon nagy hiányosságokkal kell, hogy szembenézzenek a hátterük, a családi konfliktusok, miatt, vagy más diszfunkciók miatt. Tehát nagyon fontos, hogy erre is kitérjék. És most szeretnék egy kérdést intézni a biztos úrhoz. nincs -e egy, egy természetes hajlon arra, hogy az EU 2020-as stratégia keretében ugye az egyik prioritása az volt, hogy küzdjünk a szegénység ellen, tehát nem túl nagy a kísértés, hogy, hogy erről lemondjunk. A hozzáférés az egyetemi képzéshez, az egészségügyi szolgáltatáshoz, a digitális Európához, ezek mind-mind részét képezik az EU 2020-as projektnek, de nem félve, hogy a válság miatt lemondunk erről, és megszűnik ez a projekt. az Európai Bizottsággal folytatott együttműködésünk keretében a Barnier biztos úr javaslatára ugye a KKV-kkal is foglalkoznunk kellene. Ugye 2020-ig ők további 5 millió munkáját kellene, hogy teremtsenek, de lesz -e elegendő forrás és támogatás, hogy, hogy valóban ez megvalósulhasson, és valóban képesek leszünk-e majd a társadalmi kirekesztést felszámolni. Nagyszerű projekt, nagyszerű javaslatok születtek például a különböző szociális szövetkezetek létrehozására. Ez is nagyszerű elképzelés, de hogyan tudjuk ezt megvalósítani, hogyan tudjuk támogatni pénzügyileg és a vállalkozókat, hogy valóban új uh, szövetkezeteket, új vállalatokat tudjanak létrehozni és hogyan tudnánk olyan útra állítani őket, amelyek a jövőben is fenntartható lesznek. Talán hallottuk, hogy Lengyelországban ez hogy működött, de talán még ösztönözhetnénk a polgárokat azáltal is, hogy nem hogy pénz helyett helyett eszközöket adunk a kezükbe, tehát nem halá, halat adunk nekik, hanem halászhálót úgy gondolom, hogy mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy az intézkedéseink valóban az embereket, a társadalmat segítsék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gzsib képviselő szavait, most pedig Sanunio úri a szó a portugál parlament képviselője ő. Tisztelt elnök úr, biztos úr, képviselőtársak. Mielőtt kifejteném fő gondolatomat, az hogy mondjam el, hogy ez a két nap bemutatta, hogy mennyire fontos a nemzeti parlamentek képviselőjének véleményet meghallgatni, hiszen nagyon sokféle vélemény az itt el, és az a sokféleség alkotja Európát, és ennek alapján tudunk közös válaszokat kialakítani. Visszatérve alapgondolatomhoz, amelyet el szerettem volna mondani, a két nap során azon szakpolitikákra koncentráltunk, amelyek révén a fiatalokat tudjuk integrálni a munkavilágába, az aktív öregedés, anyai szabadság, a családi és munkahelyi élet összeegyeztetése voltak azok a fő témák, melyek révén igyekszünk megmenteni az európai szociális modellt. Ehhez azonban finanszírozás kell, ahogy az szakpolitikák kifejtéséhez. Nagyon sok gazdasági forrást igényelnek ezek. Világos, hogy sürgető az európai szociális modell jövőjének meghatározása, illetve annak finanszírozását is ki kell alakítanunk. A portugál parlament, amelynek képviselő vagyok, annak munkaügyi szakbizottsága megváltoztatta a munkatörvénykönyvét, amely alapvetően a munkaórák növekedését hozta magával, és csökkentette a garanciákat, a munkavállalói garanciákat. Ezen túl az egészségügyi, oktatási tárca költségvetése is jelentősen csökkent Portugáliában. Mint ezek persze az előbb említett célok ellen hatnak. Tehát világos ellenmondás van a, között, amit mondunk, a kohéziós politika támogatása tekintetében, a demográfiai tendenciák megfordítása és a szociális modell megtartása tekintetében ellenmond annak, amit a tagállamok ténylegesen tesznek. Azaz megszorítanak és megint csak megszorítanak. Ez azt jelenti, hogy az európai politikai vezetők világos végső döntést kell hozzanak. Akarják vagy nem akarják föntartani a, a szociális modellt Európában, azon civilizációs elvek mentén, amelyek eleve létrehozták az európai projektet annak idején látva a születési számok csökkentés, csökkenését, hogyan akarunk addig finanszírozással élni, amíg talpra áll az európai gazdaság? Hogyan tudjuk megőrizni az európai szociális modellt, hogyan tudjuk finanszírozni azt? Szerintem van rá lehetőség, hogy most fenntartsuk most és a jövőben is a modellt, ehhez azonban az kell, hogy olyan szakpolitikai opciókat fogadjunk el, amelyek gyorsan és világosan megvalósíthatók. Sürgető szükség van a politikai döntésekre. Az Európai Parlament és a bizottság, a biztos úr kell, hogy garanciákat nyújtson ezen cél elérés mentén. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Andor László biztos úrnak. Uh, Tisztelt képviselő urak és hölgyek, elnézést kell kérnem, hát csak nagyon rövid választ adhatok, hiszen jóval hosszabb ideig tartott ez a panel, mint gondoltuk, és most pont egy másik konferenciára kell sietnem az, az esélyegyenlőtlenség témájában. Nagyon megnyugtató számomra, hogy sokan, például Bauer asszony felhívta a figyelmet az egyenlőtlenségek problémájának orvosolására, nem csak a gazdasági és pénzügyi politikák kialakítóinak a feladat az, hogy a mai problémákat megoldják, oda kell figyelni a szociális dimenzióra is. Azt hiszem, hogy az Európa 2020-as stratégia támogatást élvezett a mai napon. Egyet, egyértelmű célkitűzést, illetve eszközt vázolt ez föl. Nem csak azt, hogy az európai szociális modellt meg kell tartani, hanem meg kell erősíteni például a foglalkoztatási rát emelésével és a szegénység csökkentésével. Ugyanakkor adóságválság időszakát éljük, pénzügyi válságban van az Európai Unió, és ezen a héten a nagy kérdés az az, hogy megoldódik-e a pénzügyi válság, megoldódik-e valamilyen olyan formában, amely a periférián levő országok növekedési potenciáját helyreállíthatja és föntarthatja az európai szociális modell összetartó voltát. Teljes mértékben egyetértek. Nem a valutánk, nem csak a valutánk forog kockán az euró, hanem a szociális kohézió és az európai szociális modell is. Az alternatívákat megfelelően kell kialakítani az Európai Tanácsban. Az Egyesült Királyság képviselőjétől azt hallottuk, hogy a, a deflációval foglalkozik Európa, Véleményem szerint nem az Európai Unió megrögzöttsége ez, hanem egy tagállam, és ez a legnagyobb tagállam. Ők foglalkoznak a deflációval, és nem találták meg eddig a megfelelő makrogazdasági választ. Hogyha ez nem változik meg a hét végéig, akkor igen, egyetértek, még zavarosabb vizekre evezünk, ahelyett, hogy a válságra megoldást találnánk. Egyértelmű, hogy megszorítással, fegyelemmel, szankciókkal nem lehet megoldani ezt a jelenlegi válságot. Ezt a válságot csak akkor tudjuk megoldani, hogyha magasabb szintű szolidaritást biztosítunk és koordináljuk a politikáinkat az európai intézményekben. A bizottságnak fontos szerepet kell vállalnia ebben a témában. Azt hiszem, hogy a mai vita egyértelműen rámutat arra, hogy még sok teendőnk van az MFF javaslat kapcsán, illetve a strukturális alapok szerepét illetően. Ez vonatkozik az Európai Szociális Alapra is, hiszen egy küszöbb értéket javasoltunk, a 20%-ot a szociális befogadás esetében, és az integrációs eszközöket jelent, nem pedig passzív megoldást. Ide tartoznak a fogyatékkal élők munkaerőpiacra való bevonása, illetve a roma közösségek segítése, legyen ez akár a munkaerő piacra való bejutás, vagy pedig az oktatás terén nyújtott támogatás. Tehát azt hiszem, hogy ezt a jövőbeli foglalkoztatottság kontextusában kell látnunk. Az európai gazdaság jövőbeli teljesítő képessége ezen múlik. A vállalkozásokat segítenünk kell, és örömmel látjuk, hogy ez működik. Lengyelországban például a makrofinanszírozási projektek jól működnek, Lengyelországban, de vannak még más források, például a, a strukturális alapokból, gondolok itt az RDF-re vagy a Jeremy programra, ezek mind a vállalkozásokat segítenék, amelyek aztán további munkahelyeket teremthetnek, illetve munkahelyet teremthetnek a fiatalok számára, hiszen egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy jelenleg a fiatalság körében látott munkanélküliség a legnagyobb probléma a szociális ügyek területén. Hölgyeim és ulaim, folytathatnám még, jó pár témára kitérhetnék, például a nyugdíj kérdésre. Egy fehér könyvet fogunk kiadni ebben a témában, ahogyan Gurmai asszony is utalt rá de szeretném lezárni a hozzászólásomat, és az Európai Parlamenttel továbbra is várom az eddigi gyümölcsöző együttműködés folytatását. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A zárszót és Köszönöm a nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselők részvételét a vitában. Most pedig ö, a lengyel munkaügyi miniszternek, Kosinyak Kamis úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm mindannyiuknak, hogy részt vettek és hozzászóltak másfél napos vitához, meg hogy megszervezték vitát, és felkészültek arra. A lengyel elnökség, a lengyel parlament közös szervezésében készültünk fel erre a vitára a demográfiai kihívás témájában, és örömmel hallgattam Balrasszony szavait, aki az anyasági szabadság irányelvről beszélt. A lengyel elnökség rendkívül fontosságot tulajdonít annak, hogy össze lehessen egyeztetni a, a családi életet a, a munkahelyi karrierrel, és ennek érdekében szerettünk volna jogi eszközt is létrehozni e kérdéskör szabályozásra. Nagyon aktívak voltunk, október 21-én Krakóban a lengyel elnökség útjára szervezett egy, egy vitát is, az európai tagállamok szociális ügyekért felelős minisztereinek részvételével, a legjobb gyakorlatok seréjét előirányozva a szülési szabadság, anyai szabadság témakörében, és ezt a vitát követően a lengyel elnökség egy plenáris vitán is részt vett az Európai Parlament körében, ahol bemutattuk ennek a konferenciának az eredményeit, illetve az ebből fakadó álláspontunkat. És ott is elmondtuk, hogy a tanács nem fogadja el a, a javaslatunkat. Ugyanakkor az Európai Parlamenti vitából az is kiderült, hogy a parlament rugalmasan áll hozzá a e témához. Ennek alapján tudtunk felkészülni az, arra az, az előrehaladási jelentésre, amely december 24-én kerül bemutatásra a tanács körében. Úgy hiszem a tagállamok tovább akarnak dolgozni az irányelvben, egy konstruktív parlamentet, konstruktív párbeszédet fenntartva a parlamenttel. Ám az kétség kívül áll, hogy a tanács nyitottsága az Európai Parlament felé ebben a, ebben a vitában attól függ, milyen mértékű rugalmasságot mutat az Európai Parlament. Ö, többen beszéltek arról, hogy emelni kellene a nyugdíjkorhatárt. Az optimális ö, megoldás az volna, hogyha olyan közpolitika jönne létre, amely egyrészt a munkaerőpiac igényeit is figyelembe veszi, másrészt növeli, bővíti a, a foglalkoztatottságot, ugyanakkor koncentrálnunk kell arra is, hogy a lehető legmagasabb ö, nyugdíjkorhatárt határozzuk meg, Ugyanakkor biztos, hogy csak a korai nyugdíjba vonulás, a, a, a meghatározott nyugdíjkorhatár alatti nyugdíjba vonulás lehetőségét is, és azok aránya akik, akik, akik összekötik a nyugdíjas kort egy második munkahelyjel, tehát hogy a nyugdíj közben munkát vállalnak, ezek arányát is növelni tudjuk. Figyelemmel kell a demográfiai helyzetre, illetve a gazdasági válság a szociális gyökre való kihatásait is folyamatosan mérlegelnünk kell. Tovább kell vinnünk ezt a vitát, és szeretnénk továbbadni a Dán elnökségnek is, a biztos úr említette a fehér könyvet, amely témában íródik. Mi is nagy érdeklődéssel várjuk ezt, és reméljük, hogy a Dán elnökség is a rangsor elére helyezi ezt a témát. Ami pedig a, a fiatalok vagy az idősek munkavállalását illeti, meg annak elősegítését. Ahhoz, hogy a 2020-as stratégiai céljait tartani tudjuk, és ezt többen el is mondták önök közül, azaz a 75%-os foglalkoztatási szint elérését 2020-ra. Nos, ennek érdekében a fiatalok körében kell különösen bővítenünk a, a, a foglalkoztatást, és az idősek körében. Tehát nem igaz az a tételezés, hogy az idősek vennék el a fiatalok alól a munkahelyeket. Augustin úr kifejtette, hogy nem szabad megkezdeni, nem szabad belebonyolódnunk a nemzedékek közötti háborúba. Ezzel abszolút egyetértek. Ehelyett egy olyan paktumra van szükség, amely a foglalkoztatás bővítés célját szolgálja, ahogy Gozsevszki úr is elmondta. A végső cél a több munkahely létrehozása kell legyen, amely révén elkerülhetjük ezt a fajta versengést. Hölgyeim és uraim, a, a fiatalok munkavállalásának ugye a legutóbbi tanácsülésének napi rendjén is szerepelt. Vállalnunk kell a felelősséget ezért az új nemzedékért, nem veszíthetjük el ezt a nemzedéket. Ezért eh, ennek érdekében több együttműködésre van szükség a tagállamok között ebben a konkrét témában. Sok szó esett a szolidaritásról, igaz kell ez legyen a nemzedékek közötti szolidaritásra is, ez, ez nem egyirányú utca, hanem a fiatalok kell, hogy az idősekért, az idősek a fiatalokért felelősséget vállaljanak. Ez is egy fontos üzenet, amelyet hazavihetünk a mai vita nyomán. Említésre került az ESA, Zavjoveszka asszony a parlament, Európai Parlament köréből említette meg annak szükségességét, hogy monitoringgal nyomon kövessük az alap végrehajtását, működését, és hatásait. Hogy azt, hogy mennyire hatékony források felhasználása. Erre szükség van, és zárásként engedjék meg még egyszer megköszönjem az Európai Parlament képviselőinek, a tagállami parlamentek képviselőinek ezt a nagyon hasznos vitát. A portugál parlament képviselője az úr azt mondotta, hogy a felelős politikus nem a, csak a következő választáson kell járni az esze, hanem a következő nemzedékeken, nemzedékek sorsán is. Reméljük, hogy sok ilyen képviselő ül itt és a nemzeti parlamentek padsoraiban. Köszönöm szépen. Most pedig megkérném Jerzy Buzek úrat, az Európai Parlament elnökét, hogy ő is ossza meg velünk záró megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Nem szeretném ismételni magamat, ez a téma valóban nagyon aktuális. Valóban nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk a valós válság következményeit, és ezt nagyon alaposan meg is tettük most, hiszen a fiatalok munkanélkülisége, az EU 2020-as stratégia, a migráció az unión belül, mindezek fontos dolgok. Ez a migráció sajnos nem oldja meg a problémáinkat. Lehet, hogy egy befogadó államban ez megoldás lehet, de abban az államban, ahonnan elvándorolnak, ott megint csak nehézségeket okoz. Tudjuk, hogy nagyon nehéz ezeket a problémákat megoldani. Nehéz mindkét oldal számára a problémákat megoldani. Az együttműködés a régiók, városok között, a társadalmi kohéz, az megint csak újabb problémákat vet fel, szintén nagyon fontos téma. És ezek nem is új problémák, hanem már hosszú ideje együtt kell ezekkel élnünk. És eh, csak egy rövid észrevételt megosztanak, megosztanék önökkel. Három dolgot említenék először is. Fenn akarjuk-e tartani az európai szociális modellt a következő években? Milyen mértékben változhat ez a modell a jövőben? És az európai civilizáció, amely kétségkívül nagyon jó modellként működött, eh, mennyire lesz ez képes egy módosított új modellel is működni. Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, csak annyit szeretnék elmondani, hogy vannak olyan országok a kontinensünkön, amelyek egy nagyon erős szociális modellel rendelkeznek, ugyanakkor nagyon nagyon alacsony költségvetéssel, de kiegyensúlyozott költségvetéssel dolgoznak. Nem akarom most név szerint említeni ezeket a az államokat, de vannak ilyen országok Európában. Tehát meg tudjuk védeni a szociális modellünket, de ezt csak nagyobb felelősséggel e, tudjuk megtenni, hogyha nagyobb felelősséggel figyelünk oda arra, hogy mi történik a tagállamokban. Aztán a másik két fontos pont, és probléma, amely egyre inkább fontossá váltak, és amelyeknek most már nagy figyelmet kell szentelnünk, azok a válság idén bukantak fel drámai fejleményként. Egyrészt az előregedő társadalom, illetve annak szükségessége, hogy válaszoljunk arra a kérdésre, hogy hogyan tudjuk a nyugdíjazással kapcsolatos problémákat megoldani, hogyan tudunk az 50 vagy 60 felettieket tovább foglalkoztatni, vagy akár 70 év felettiek foglalkoztatását hogyan tudjuk megoldani abban az esetben, ha egészségesek. És most már egyre jobban fog ez működni, de de a, az az igazság, hogy egyre hosszabb ideig élünk, és itt szükség van az idősek foglalkoztatásának fellendítésére. Regionális ö, szinten, nemzeti szinten, városi szinten és meg kell, hogy valósuljon ez. Aztán ott van egy, egy másik probléma is, az pedig a születési arány, a születések számának csökkenése és jelentős problémává vált hiszen ez már most duplára, vagy háromszorosára nő ez a probléma. Nagyon fontos problémák ezek a családok és, ö, problémáit is meg kell problém, ö, oldanunk, és hogyha nem sikerül ezt megoldanunk, akkor még nagyobb nehézségekkel kell szembenéznünk, és e tekintetben fontos az is, hogy az apákat, az édesapákat bevonjuk a családi feladatokba, hát a mindennapi életben végre kell hajtanunk. Nyilvánvalóan vannak különbségek férfiak és nők között, de a gyermekgondozás, illetve a munkai helytállás tekintetében egyensúlyt kellene teremtenünk a két nem között. Ez a probléma annyira fontos, hogyha nem sikerül megfelelőképpen kezelnünk ezt, akkor a lakosság 50-60-70%-et is elveszíthetjük. Itt a nőkről beszélek, akik az energiájukat és az idejüket a gyermek nevelésre áldozzák, és emiatt nem tudnak munkát vállalni. Tehát ez a két fontos probléma, nagyon fontosak ezek a problémák a válság ellenére is, tehát meg kell oldanunk ezeket annak ellenére, hogy ugye a 8. 9. tanácson még egész más problémák megoldását is el kell érni. De a mi problémáinkat csak mi magunk tudjuk megoldani. És nagyon remélem, hogy két-három év múlva egy új, jóléti korszakba léphetünk be, de mindenképpen a munkanélküliség és az öregedő társadalom továbbra is két olyan probléma, amely elkísér bennünket, ezeket számos alkalommal megvitattuk, és számos alkalommal kihangsúlyoztuk, és éppen ezért örülök, és köszönetet is mondok az önök jelenlétének, és köszönöm még egyszer a hozzászólásaikat a vita során. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Köszönöm, elnök úr! Tulajdonképpen elmondta pontosan azt, amit én is el szerettem volna mondani. Vannak előre nem látható dolgok is az életünkben, de a demográfiai változások nem kellene, hogy meglepjenek bennünket. Éppen ezért tudjuk, hogy az új tagállamok még nagyobb születési problémákkal kell, hogy majd ezek még komolyabb migrációs problémákkal kell majd szembenéznünk, vagy ott ugye az új tagállamokból, tőlünk indul migráció a régi tagállamokba. Ez mindenképpen a szociális politikánkra is nagyon nagy hatással lesz. De a gazdasági helyzettől eltekintve, vagy ennek ellenére is, a gazdasági nehézség ellenére is meg kell oldanunk a demográfiai problémákat. Mindegy, hogy az euró megmarad-e vagy sem, a demográfiai problémát meg kell oldani. Nyilvánvalóan szeretném, hogy az euró megtartaná pozícióját, és megmaradna közös valta. de ha szétesik az eurózóna, akkor sajnálatos módon kevesebb pénzünk lesz a foglalkoztatásra és a munkahelyekre, a munkaerőpiacra integrációra mi ezt értjük Lengyelországban, annak ellenére, hogy Lengyelország elég gördülékenyen átvészelte az európai válság, az euróválságot, a növekedés 4%-os, és a gazdaság nem esett vissza. Talán Lengyelország kicsit könnyebben kezelte ezt a válságot, de a politikai elit ennek ellenére aggódik, és tudja, hogy reagálni kell, és fel kell készülnünk a problémákra. Az Európai Parlament elnöke, illetve a lengyel parlament elnöke most lezárják majd az ülést, így megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, parlamenti elnök urak, és mindannyiuknak köszönöm nagyon szakértő hozzászólásokat, kitartásukat, azt, hogy foglalkoznak ezekkel a problémákkal, amelyek súlya oly nagy, és személyesen is szeretném megköszönni mindazok hozzászólását, akik felvetették a megoldandó problémákat, beleértve a gazdasági gondokat is. Ezek végső soron személyesen érintik állampolgárainkat, ezért olyan fontosak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, zárom az ülést. Dziękuję, pani marszałek.